elfogadjuk a napi rendtervezetet, hogyha nincs megjegyzés erre vonatkozólag, akkor elfogadottnak tekintem. Technikai okok miatt nem minden nyelvre van tolmácsolás. A hiányzó nyelvek a következők, szlovén, dán, bolgár, finn, görög és szlovák. Magyar tolmácsolás van, amint hallják. nézzük meg a, a május 4-i ülési jegyzőkönyvet, hogyha nincs ezzel kapcsolatos megjegyzés, akkor elfogadatnak tekintem ugyanúgy, mint a május 10-i ülés jegyzőkönyvét. Ez a mai ülést webben közvetítjük, és van egy külön terem, ahol meg lehet hallgatni az ASP 1G2 négyes napirendi pont, a 2011-es trilógus tervezet, McGuinness az előadó ebben a témában. 2011-es költségvetésre vonatkozóan megadom a szót McGuinness asszonynak, parancsoljon. Briefly, Chair, I have some comments. Köszönöm elnök úr, csak röviden lenne néhány megjegyzésem. Először is a szavazókártyámat nem hoztam magammal, nem tudom, hogy szükség lesz -e rá Um, Három fontos megjegyzésem van. Először is köszönöm a kollégáknak és a titkárságnak az együttműködés. Nagyon szoros menetrend mellett határidőkkel kell dolgoznunk. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatban egyértelmű az előadó, főadó, hogy csak erre az egy évre vonatkozó módosítókat tud befogadni. Ezért ennek megfelelően nyújtottam be módosító indítványokat. Ezért azokat, amelyek nem illenek be ebbe a keretbe, vissza kell utasítanom. Szeretném világosan kinyilvánítani a négyes bekezdéssel kapcsolatban azt a szándékomat, hogy az Európai Bizottsághoz és a tanácshoz forduljak azért, mert nem mm, különítettek el a kibővített unió agráriuma számára megfelelő költségvetést. A szóbeli módosító témájában Köszönöm a kollega nőnek, hogy együttműködött eh, velem. A Költségvetési Bizottságnak is van egy javaslata. Péntekig, ha vannak további javaslatok a kísérleti projektekkel kapcsolatban, akkor azt oda kell benyújtani. Ezeket egyébként összesen mind az Európai Bizottságnak nyújtjuk be, akik ezt elemzik, és még a nyári szünet előtt vissza válaszolnak arra, hogy melyek elfogadhatóak és melyek nem véleményük szerint. Még egyszer köszönöm mindenkinek a javaslatokat, azt hiszem, hogy minden további nélkül folytathatjuk. Köszönöm szépen, rátérjük a szavazásra tehát. Az egyes A ponttal kezdjük. Ki szavaz mellette? Ellenem. Tartózkodás elfogadott, elfogadtuk. Kettes bekezdés mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. A kettő a visszavonták, következik a 3A mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Négyes bekezdés. A előadónak a szóbeli módosítójával mellette. Beszeretem mutatni a szóbeli módosító? Nem? Rendben van. Mellette tehát? Hmm, ellene? Tartózkodás? elfogadtuk. Van egy osztott szavazás a szociál, szocialisták kezdeményezésére mellette, ellene, tartaszkodás. elfogadtuk. A második része mellette, ellene, tartaszkodás. elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottak. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas, osztott szavazás. Az első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 9-es módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az így módosított anyagról szól mellette. Mellette tehát. Harmincöt mellette elfogadtuk. Ellene kiszavaz? Senki de igen, egy. Tartózkodás van-e? Elfogadtuk. Nos, ráterjük a következő napi rendi pontra. A nők mezőgazdaságban és a vidéki területeken betöltött szerepe, Elizabeth Jegle az előadó, az első véleménycseréről van szó, ez egy eh, saját kezdeményezésű jelentésnek eh, az első megvitatása. A spanyol elnökség is részt vesz ebben a vitában. Üdvözlöm Casas urat, aki a spanyol környezet és mezőgazdasági minisztériumnak a képviselője, López Izquierdo, asszony is jelen van a spanyol elnökség nevében. Megidapsatom a szót Elizabeth Jegle az, aki előadó, és Jegle asszonyt kérem meg, hogy vezesse be ezt a témát. Parancsoljon! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a spanyol elnökség két képviselőjének. Nagyon örülök, hogy itt vannak körünkben a mai napon. Köszönetet szeretnék mondani a spanyol elnökségnek azért, mert a nők szerepét a mezőgazdaságban egy prioritásos témának tekinti a spanyol elnökség alatt, és ez a saját kezdeményezésű anyagnak az alapja. Ez, de most először vitatjuk meg ezt az anyagot. Rá szeretnék mutatni néhány adatra, annak érdekében, hogy legyen egy elképzelésünk arra vonatkozólag, hogy milyen szerepet játszanak a nők a mezőgazdaságban. A mezőgazdaság mondhatjuk, hogy a hetedik legfontosabb ágazat Európában. 2007-ben 11 millió nő dolgozott a 27 tagállamban a mezőgazdaságban. 43 százaléka a az a munkaerőnek az a nők. Ezekből 26% vezeti a, a gazdas, gazdaság vezető szerepet töltve. A másik kérdés, amire rá szeretnék mutatni, az, hogy a nők oktatási szintje, tanulmányi szintje a mezőgazdaságban viszonylag alacsony. Gyakorlatilag vannak olyan asszonyok, nők, akik nem foglalkoztak mezőgazdasággal, de a, házasság révén elkezdtek mezőgazdasággal foglalkozni, mivel a férjük gazdasági, mezőgazdasági termelő. Nos, sokszor, amikor nők helyzetéről beszélünk, általában a városi nőkről beszélünk, és nem annyira a vidékében élő nőkről, amelyek a második pillérhez tartoznak. Ugyanakkor mindenképpen figyelmet kell szentelni azokra a nőkre, akik a mezőgazdaságban és a vidéken dolgoznak és élnek. A azok a nők, akik mezőgazdaságban tevékenykednek, és azok a nők is, akik vidéken élnek, akik ezeknek a térségeknek a tartószlapai, hogy így mondjam, nagyon fontos, hogy megfelelő, mód, megfelelő szintű oktatáshoz jussanak, megfelelő szakképzettséghez jussanak. Mert vannak nagyon sokan olyan nő, aki mezőság, mezőgazdaságban dolgozik, aki olyan szakképzettséggel rendelkezik, amelyik nem függ össze mezőgazdasággal mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy strukturális alap meglegyen, garantálni kell a nők helyzetét, azoknak a nőknek a helyzetét, akik alkalmazottak mezőgazdasági vállalkozásokban. Nagyon fontos, hogy különböző szintű döntéshozatal szerepet játszhassanak annak érdekében, hogy részt vegyenek a mezőgazdasági folyamatokban. Eurostat eh, kiadotta a napokban egy jelentést, amelyikben azt emelik ki, hogy nagyon kevés nő tölt be vezető szerepet a mezőgazdaságban. Sokkal inkább eh, az élelmiszer feldolgozó iparban dolgoznak a nők és asszonyok, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy egyre több nő kerüljön vezetői beosztásban a mezőgazdasági vállalkozásokban is. Mai napon ez az első eszmecsere, megpróbálunk majd szervezni egy workshopot is, szögeztünk október végére ennek a véleménytervezetnek a benyújtásának a dátumát, és aztán november elején lesz majd a módosító indítványok benyújtásának határideje, majd decemberben kerül megszavazásra ez a jelentés. Nos, az alapelképzelés az, amit mondtam, meg kell erősíteni azoknak a vidéki területeknek a finanszírozását, amely annak érdekében, hogy a nők egyre magasabb, fontosabb szerepet játszanak ezeken a területeken. Nagyon boldog vagyok, hogy sor kerül erre az első eszmecserére. Megpróbálom összegyűjteni ezeket a véleményeket, amelyeket önöktől hallom, javaslatokat. Köszönetet szeretnék mondani még egyszer a spanyol elnökségnek azért, hogy kiemelten foglalkozik ezzel a témával. És megkérném a bizottságot is arra, hogy nyújtson be egy jelentést ebben a témában. Úgy vélem ugyanis, hogy vegyük figyelemben ezek a dolgokat, amelyekről most beszélünk, amikor majd a 2013-as költségvetésről fogunk beszélni. Örülök az együttműködésnek. Köszönöm szépen, megadom a szót Kánszász úrnak a spanyol elnökség nevében. Parancsoljon. Buenas tardes, muchas gracias. Kellemes délután kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm. A spanyol elnökség számára nagyon nagy öröm az, hogy a parlament eh, elindította ezt az eszmecserét, és az elnökségünk eh, valóban nagy erőfeszítéseket tett eh, a hat hónap alatt, hogy kiemelje ezt a kérdést, mert szerintünk egy igazi probléma az, hogy milyen szerepet tölt be a mezőgazdaságban. Az európai terület 92%-a és a lakosság 57%-a vidéken él, vidéki területeken él. Mi azt szeretnénk, hogy ez így is maradjon, mert ott vidéken termelődik az étel legnagyobb része, a biodiverzitás, illetve a kulturális értékek ott vannak. Az vidéken nagyon gazdag történelmileg, kulturálisan, de ugyanakkor nagyon sok dolog változik jelenleg. A más helyzeteket is figyelembe kell venni az utóbbi időkben. Jelentős változások történnek jelenleg a vidéki eh, struktúrákban. Ebben a, tek, ebben, a tekint, ebben a tekintetben a nők szerepe a vidéki életben rendkívül fontos, és hogyha nem figyelünk erre a témára kellőképpen, akkor nagyon nagy aránytalanságok lesznek azt látjuk, hogy a jelenlegi tünetek egy eh, pozitív, aktív szerepet követelnek a magunk részéről. Egyre inkább férfiasodik és előregszik a vidéki lakosság, és eh, valamilyen módon, amikor a nők elhagyják a vidéket, a területet, amikor nem találják meg az életteret és a eh, munkát, amikor nem találnak teret az ismereteinek, akkor az kiürül az a terület. Ezt mutatja a tapasztalat. Az adatok eh, rendkívül sokat mondanak a nők foglalkoztatottsága vidéken alatta van a férfiakének, a különbség a jövedelmek között rendkívül magas, sokkal magasabb, mint városban, a, mm, a nők női vezetők alig éri el az egynegyedet eh, a mezőgazdaságban. Ezek olyan jelenségek, amelyekre oda kell figyelni, és megismétlem, amikor a nők elhagynak egy bizonyos vidéket, távoznak egy bizonyos vidékről, akkor az a terület halára van ítélve. Oda kell figyelni tehát arra a jelenségre, és mindent meg kell tenni ennek a jelenségnek megállítására. Azt látjuk, hogy a jövőben egyre inkább a mezőgazdaság ágazat egyre kevesebb munkahelyet fog tudni biztosítani, és ezért egyre többen fogják elhagyni a vidéket. Mi ezt nem akarjuk. Van egy probléma, megoldásokat kell találni annak érdekében, hogy biztosítsunk egy stabilitást az európai törvényhozás, a különböző szerződések figyelembe veszik már az hogy pozitív akciókat pozitív kezdeményezéseket indítsunk el annak érdekében, hogy javítsuk a nők helyzetén. A 3, 2, a 13, 1-es cikk és a 144-es cikk a szerződésnek rámutatnak arra, hogy a nők szerepe mennyire fontos a mezőgazdaságban, és hogy lehet egy cselekedni, amennyiben a helyzet ezt megköveteli. Az Európai Karta azt kiemeli, hogy az egyenlőség, és erről van szó, az egyenlőségről, lehetővé teszi azt, hogy konkrét intézkedéseket és pozitív megkülönböztetést alkalmazzunk, amikor erre szükség van. Nem tudjuk az egyenlőséget elérni egy egyenlőtlen helyzetben, hogyha nem teszünk aktívan valamit ennek az egyenlőségnek a létrehozására. A Lisszaboni szerződésben szerepel az, hogy az emberi kartában megemlített egyetemes jogok és kötelességek, ezeket, ezekkel foglalkozni kell. A spanyol elnökség arra következtetése jutott, hogy tenni kell, aktívan tenni kell valamit annak érdekében, hogy a női szerepek, a női szerepét a mezőgazdaságban megerősítsünk. És ezért úgy döntöttünk, hogy kezdeményezünk olyan aktív cselekedeteket, amelyek lehetővé teszik az, hogy javítsuk ezt a helyzetet. Az első kezdeményezés egy eszmecserének az elindítása annak érdekében, hogy a különböző európai országokból megkapjuk azokat a véleményeket, amelyek szerint elindíthatjuk ezt a folyamatot. Utána ennek alapján egy a, bizonyos nemi szempontból megnézni a helyzetet a mezőgazdaságban, a foglalkoztatásban, és ez alapján értékelni a helyzetet. Ennek érdekében az eh, spanyol elnökség egy széles körű technikai eh, szemináriumot indított el Cáceresben áprilisban, aztán követett, eh, követte ezt eh, a szemináriumot egy másik szeminárium, egy másik fórum, meg technikai kérdésekkel foglalkozott, természetesen a parlament is hozzájárult ehhez a vitához. Egy, ezek után elindult egy politikai vita, amelyik május 17-i mezőgazdasági csúcson teljesedett ki. A kiderült, hogy nagyon fontos, hogy elérjük az egyenlősséget a mezőgazdaságban, és hogy a nők helyzetét megerősítjük vidéken. A vita során nagyon sok tagállam, gyakorlatilag minden tagállam elégedett tapasztaltuk azt, hogy minden területen felismertek a nők szerepét a mezőgazdaságban a közös agrárpolitikában is megjelent ez a téma, a második eh, pillérhez tartozó témákat kezelik, a szakképzés, eh, a és eh, a vezető képzés területen azok a területek, ahol leginkább tenni való lenne. A legtöbb delegáció támogatja az, hogy az egyenlőség kérdését vegyük napirendre, és hogy foglalkozunk külön a nők helyzetével a mezőgazdaságban. Természetesen ez megerősíti azt, hogy a nemek közti egyenlőségi kérdés az egy horizontális kérdés, ugyanakkor azt látjuk, hogy a mezőgazdasági kérdéssel külön kell foglalkozni, mert ez a terület igen fontos, és így igen jellegzetes, és ezért érdemes ezzel a témával kiemelten foglalkozni. A mezőgazdasági biztos kiemelte ennek az eszmecserének a fontosságát a eh, kap eh, vitájának a keretében, és azt mondta, hogy mindent meg kell tenni, hogy megtaláljuk a hasznos megoldásokat. Mi szeretnénk egy jogi keretet kidolgozni, amelyik stabil, amelyik lehetővé teszi azt, hogy olyan kezdeményezéseket indítsuk el, amelyik a nők nemek közti egyenlőséget tűzi ki célul, és ezen belül is specifikus kezdeményezéseket támogassunk a vidéken élő nők számára. Van egy eh, kiindulási deficit, nagyon hiányosak ugyanis az információink, a különböző statisztikák nem foglalkoznak nemenként az adatokkal, a hivatalos adatok a legtöbb esetben nem adnak lehetőséget arra, hogy a nők és a férfiak közötti különbséget megnézzük, és ezért szükség van megkülönböztetett adatokra. Az Európai Unión belül szeretnénk olyan megoldásokat alkalmazni, amelyek megfelelő mód, megfelelő hatékony emberi erőforrás kihasználást teszik lehetővé. Egyenlősséget szeretnénk biztosítani a nőknek és férfiaknak a vidéken, a vidéken élő nők rendkívül fontos szerepet játszanak. Nem merem kimondani azt, hogy a legfontosabb szerepet, de, de e, én úgy gondolom, hogy ez így van. Nagyon sok akadályt kell leküzdeni. Ez egy e, egyrészt nemek közötti problémáról van szó, másrészt területi problémáról van szó. Ezt a kettő kombinálódik össze ebben a kérdésben bizonyos területen érezzük a támogatást. A vidéken élő emberek támogatják ezt a kezdeményezést. Azt gondoljuk, hogy lehetséges, hogy van igény arra, hogy elkezdjük ezt az eszmecserét, és minden megvan adva ahhoz, hogy pozitív eredményeket érünk el. Az elnökségünk alatt mindent meg fogunk tenni, el, most kezdődik el ez az eszmecsere, de a későbbiekben is mindenképpen támogatni fogjuk eh, ezt a kezdeményezést. Spanyolországban rendkívül fontos ez a kérdés Mindenképpen szeretnénk egy stabilitást, egy átláthatóságot teremteni a nő, a vidéken élő nők helyzetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elnökségnek. Megnyitom a vitát, és Harkin asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a spanyol elnökségnek, hogy rámutatott arra a tényre, hogy az emberek többsége még mindig vidéki területeken él. A téma, amit megvitatunk, nem a nők és a mezőgazdaságok helyzete csupán, hanem a vidéken élő nők helyzete. Úgyhogy Egyetértek a jelentéskészítővel, aki arról beszél, hogy szükség van a képzésre, de természetesen ez a megfelelő feladatokhoz kell, hogy kapcsolódjon, és említett erre példákat is. De talán el kellene mondani azt is, hogy a képzésnek az új munkahelyek teremtésére is kellene irányulnia. Szeretném itt a fenntarthatóságot, a zöld jelleget említeni. Mert ugye az új munkahelyek legtöbbször a városokban születnek és azt hiszük, hogy ezek a legfontosabbak, pedig a vidéki munkahelyek is jelentősen hozzájárulhatnak a, a 2020-as célkitűzések eléréséhez. Nyilván a bizottsági dokumentumban foglaltakhoz is hozzájárulhatnak a nők. Nagyon fontos, hogy jó információval rendelkezzünk, mielőtt még bármi javaslatot is tennénk a politikákra, mert megalapozott információ alapján kell ezt kialakítanunk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a fontos testületekben, döntéshozó szinteken is legyenek nők, akik a vidékfejlesztési politikákkal foglalkoznak. Ma délelőtt egy helyi ír rádióban hallottam azt, hogy milyen fontos a nők szerep a politikában. Hát itt egy kicsit más a helyzet. Hiszem, hogy szükség van a nőkre azért, hogy kiegyensúlyozott legyen a döntéshozó folyamat, legyen az a politika, vagy bármi más testület munkájában. Azt hiszem, hogy szükségünk van erre az egyensúlyi helyzetre, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos gondolat, amit konstruktívan hangsúlyozhatnak, úgyhogy teljesen egyetértek ebben a jelentés készítőjével. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most Nikolson úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Chairman. Köszönöm. Elnök úr, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan átkerül a sor. Először is elfogadom azt, hogy a nőknek nagyon fontos szerepe van, és volt a vidéki társadalomban, így van ez évtizedek, évszázadok óta, nem csak az agráriumban, hanem egyáltalán a vidéken nagyon fontos a nők szerepe. Érdekes volt a tanács véleményét eh, hallgatni. Valóban az idősödő vidéki lakosság az egyik legnagyobb kihívás az agrárium szempontjából, nemektől függetlenül. Egyetértek ezzel, és jó néhány elhangzott dologgal, és valóban meggyőződésem, hogy a nők pozitív szerepet kell, hogy játszanak, játszanak és játszhatnak eh, a vidéki társadalomban. Egyébként már most is megteszik ezt. Tudom, hogy az én választókörzetemben valóban így van. A nők nagyon eh, komoly központi szereplők kulcsfigurák. Néha erősebbek, mint a maguk a, a, fa, a gazdák, a férfiak, sőt, jobb dolg, munkát is végeznek sok esetben, mint a nők. Az előadóval ezért úgy vélem, hogy nagyon érdekes lesz együtt működni ezen a fontos területen. Köszönöm. Merci, je donne la... Köszönöm szépen. Kapulás Santos úr Muito obrigado, Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a spanyol elnökségnek azért, hogy napirendre tűzte ezt a kérdést, mint az egyik legfontosabb prioritást. El szeretném mondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy Jegle asszony az előadója ennek a témának, mert ez garantálja a kiváló minőséget. ezt szeretném, ki szeretném fejezni, hogy mennyire elégedett vagyok, hogy lesz egy meghallgatás, ahogy Jegle asszony említette. Azt javasolnám, hogy a meghallgatás során hallgassunk meg tanúkat, akik ott élnek a különböző tagállamokban, a különböző helyzetekben. Én egy példát mondanék például az én országomban. Az én országomban van egy igen iparosodott tengerparti térség. Ott vannak apró telkek, gazdaságok, és azokon belül az asszonyok rendkívül nagy mértékben járulnak hozzá a gazdaságokhoz, és ezzel egy extra bevétel járulnak hozzá a családokhoz. A férfiak azon a térségen az iparban dolgoznak, és a nők azok, akik a gazdaságokat viszik. Ugyanakkor nem a mezőgazdasági szak, munkási státuszt élvezik, hanem ipari dolgozókként dolgoznak. Nem élvezik azokat a jogokat. Annak ellenére, hogy valóságban igazi mezőgazdasági vállalkozó asszonyokról van. Nos, ez egy igen különleges helyzet, és úgy gondolom, hogy a meghallgatás során különböző ilyen helyzetekkel fogunk tudni szembesülni, és ezen keresztül javítani fogunk, fogunk tudni a helyzetükön, mert ezek a hölgyek hősi küzdelmet folytatnak nagyon sok helyen a, a vidék megmentésért a családban, mert a jelenlegi válság időszakban, amikor nagyon sok munkahely elvész, ezek az apró gazdaságok egy óriási nagy hozzájárulást jelentenek a jövedelmekhez. Ráadásul így lehetővé tesszük azt, hogy a család megtakarításokat eh, eszközöljön, mivel hogy saját maguknak megteremtik az élelmiszereket, hozzájárulnak a különböző szolgáltatásokhoz, ugyanakkor ezeknek a nőknek a szerepét nem ö, eh, ismerjük el kellőképpen. Ja, és darf Köszönöm, hanszlik úr, a Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy igaz, hogy az alapvető emberi jogok kartájában minden megfogalmazódik hivatalosan. De ami a nők egyenjogúságát és egyenlő módon való kezelését illeti, igazándiból nincsen elég munkahely a fiatal képzett nők számára, úgyhogy új munkahelyek teremtésére van szükség a vidéki területeken, a mezőgazdaságban is, ami lehetővé tenni a nők számára, hogy nem csak a mezőgazdaságban, hanem általánosságban a vidéken munkához jussanak. Ez többször elhangzott már, de a nők nagyon sokat dolgoznak a gazdaságokban, sokszor nem is fizetik őket, nincs társadalombiztosítási fedezetük, ez egyáltalán nem kielégítő helyzet. Ezeknek a nőknek nincs ö, semmiféle társadalombiztosításuk, és ezt meg kell oldani a mezőgazdaságban. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságok vezetőinek férfi nagyon kevés nő tulajdonos, vagy legalábbis teljesen más a helyzetük. Szeretnék rámutatni a nők helyzetére nem csak a mezőgazdaságban, hanem a mezőgazdasági testületekben. Nagyon sok ülésen, amikor mezőgazdaságról van szó, elsősorban a férfiak képviseltetik magukat, és nagyon fontos lenne tudni azt, hogy a nők mit szeretnének az agrárpolitikától. A biztosnak ezzel is kellene foglalkoznia, és figyelembe kellene mindezt venni az új agrárpolitika kidolgozásakor. A jövőre vonatkozóan az is fontos, hogy képzett nők ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, és gazdaságilag függetlenek is legyenek. Szerintem nem kevés a tennivalónk még ezen a területen, és Jegle asszony, biztosíthatom arról, hogy mindenképpen támogatjuk Önt a jelentésével. Szeretnénk, ha sok jó ötlet lenne benne, és hosszú távon megvalósíthatók is lennének. Ähm, Köszönöm szépen. Szeretném először is elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy jelentésünk van a nők szerepéről a vidéki területeken. Szerencsére az elmúlt húsz év során már több jelentés született a nők szerepéről vidéken. Keppels asszony, Kász asszony készítettek már ebben a témában jelentéseket. Ez szerencsés Jegle asszony számára, hiszen ezek alapján készítheti a saját jelentését. A Lisszaboni szerződés tükrében új lehetőségeket, új jogalapot kell találnunk. Ez új lendületet adhat majd a kérdésnek. De eddig csak egy általános megjegyzést hallottam, és fontos tudnunk, hogy konkrétan mit tehetünk. Nagyon sokat hallottunk a pozitív intézkedésekről. Tudjuk mi ezt. Ott van a női bizottság, a női jogi bizottság, az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség témája. De nagyon fontos, hogy konkrétumokkal álljunk elő, hogy megvizsgáljuk azt, hogy adott területeken mit tehetünk. A kollégánk most említette azt, hogy nagyon fontos megvizsgálni a társadalombiztosítási kérdéseket a nők vonatkozásában a vidéken. Májusban, második olvasatban elfogadtunk egy jelentést a vállalkozók esélyegyenlőségéről, most már nem csak nőkről beszélünk, mint partnerekről, hanem férfiakról is. Ez egyértelműen megfogalmazza azt, hogy ezeknek a partnereknek társadalom biztosítással kell tudni rendelkezniük. Először is azt mondtuk, hogy kötelezővé kellene tenni a biztosítás számára mindezt. A tagállamok nem értettek egyet ebben, és nem alakult ki többség a tanácsban. Megegyeztünk, és egyetértettünk a spanyol elnökséggel, hogyha csak gratulálni szeretnék még egyszer, mert kiváló munkát végeztek az én jelentésem kapcsán. Sikerült elérni, hogy második olvasatban átmenjen egyeztetés nélkül. Most mind a 27 országban létezik már ez, úgyhogy vagy önkéntes alapon, vagy kötelező alapon. Külön társadalombiztosítási lehetőség biztosított a mezőgazdasági partnerek számára. Hiszen nagyon sok ö, a vállalkozó, a vidéki területeken, a kézműves iparban is. Úgyhogy ezt a lehetőséget meg kellett teremteni. Nem egészen ezt szeretük volna elérni, hanem inkább azt, hogy mindenki számára ez kötelező legyen. Úgyhogy úgy gondolom, nem kell már olyasmiért harcolnunk, amit elértünk most már megvan a szilárd jogi alapja ennek, és július másodikán aláírásra is kerül. Az irányelv azonnal hatályba is lép, és a szülői szabadság jog is kiterjed majd a partnerekre, hiszen ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy most megvizsgáljuk azt, hogy mi történik az egyes tagállamokban. Azokban, ahol még nincsenek ilyen rendelkezések. Hogyan fogják ezt végrehajtani? Szerintem nem kell, hogy újra feltaláljuk a spanyol viaszt, de azért vannak konkrétumok, amelyekkel foglalkoznunk kell. A vidéki területeken nincs jövője a nőknek, hogyha nincs jövője a mezőgazdaságnak. Ez a kiinduló pontunk. Ezért gondolom, hogy 2013-tól olyan kapra van szükség, amely méltó a közös agrárpolitika névre. Írhatunk mi akármilyen jelentéseket, felsorolhatjuk azt, amit szeretnénk, készíthetünk kiválságlistát, de ha nincs meg az alapja a közös agrárpolitikának, amely támogatja a mezőgazdaságot, akkor nagyon sok munkahelyet veszítünk a mezőgazdaság minden területén. Szerintem ez a kulcsfontosságú kérdés, és nagy örömmel foglalkoznék ezzel a témával. Van azonban egy probléma, mindenképpen az én hazámban, és úgy hallottam, hogy más országokban is. Úgy tűnik, hogy a fiatal gazdák nehezen találnak feleséget, ez pedig elég nagy probléma. A nők nem akarnak férjhez menni a gazdákhoz, nem akarnak gazda feleségek lenni. Luxemburgban szívesebben mennek férjhez tanárokhoz, mert a tanárokat jól fizetik. Nem tudom, hogy a gazdák vagy a nők a, a gazdaságokból szívesebben mennek hozzá a, a tanárokhoz, vagy fordítva. Hát azért nincsen elég tanár se, hogy mindenki tanárokhoz menjen férjhez, vagy tanárokat vegyen feleségül. Vannak, akik ö, már egészen Észak-Afrikáig utaztak, hogy feleséget találjanak maguknak. Hát nem csak a nők szerepe miatt kell aggódnunk, hanem azért is fájhat a fejünk, hogy a férfiak találnak-e feleséget. Elnök, köszönöm asszonyom. José Bové, José Bové úré szó. Röviden szeretnék csak szólni. Úgy gondolom, hogy Égle asszony jelentése rendkívül fontos, de talán egy dologról nem szóltunk még, ami pedig fontos a jelenlegi európai szociális helyzetben. A nők helyzetére gondolok olyan országokban, mint például Lengyelország, Románia, de mások is, amelyek vidéki területeken rendelkeznek, de el kell, hogy menjenek a vidékről, hogy sokszor nehéz körülmények között és elfogadhatatlan körülmények között vállaljanak munkát. Nevezetesen itt most Andalúziára gondolok, az Eper vidékre. Három héttel ezelőtt az Európai Parlament odalátogatott egy delegációval, voltak köztük románok és más nemzetek képviselői is, akik elutaztak Andalúziába, hogy megvizsgálják a szociális helyzetet, és megvizsgálják, hogy hogy élnek ezek az emberek. Azt tapasztaltuk, hogy valós a probléma a nők számára, hiszen soha nem az ő anyanyelvükön születnek a szerződések ezeknek az asszonyoknak, és nagyon nehéz körülmények között kell dolgozniuk, ha esetleg szülnek, vagy gyereket kell nevelniük, az is borzasztó nehéz nekik. Tehát most éppen átalakulóban van a vidék, és ennek az áldozatai elsősorban a nők. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy tudomásul vegyük ezt a problémát, a nők helyzetét a vidéki területeken, emiatt az átszerveződés miatt világosan kell fogalmaznunk, lehetővé kell tennünk a nők számára, hogy hazáikban maradjanak, ha van munka, de abban az esetben, ha át kell valahova helyeződniük, akkor igenis tartsuk tiszteletbe a személyek ö, méltóságát. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A, azt gondolom, hogy az eddigi ö, ekből világosan kiderül, hogy a megoldás először azt veti fel, hogy a közös agrárpolitika sikeres-e vagy sem. Abban az esetben, ha ez mindenütt sikeres lenne, akkor nem lennének gyenge pontjai, illetve a leggyengébbek nem gyengülnének még jobban. Ez igaz az egész mezőgazdaságra is, de a vidéki területre is, hiszen a mezőgazdasági tevékenységtől nagyban függ egy adott vidék sikeressége. Na most, ami a nőket életi, nyilván olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk nekik, amelyek a 2010-es céloknak megfelelnek. Tudnunk kell, hogy vannak olyan nők, akik a mezőgazdaságból élnek, abból akarnak élni, de ugyanakkor a társadalom többi területén létező ö, szociális ö, körülmények között szeretnének élni. Franciaországban létezik egy hálózat, és ö, ma ö, nagyjából ugyanannyi nőt foglalkoztat, mint fiút, férfit. A 15-16-17 éves korban ö, végül is döntenek a fiatalok, és aztán sajnos a gazdasági valóság ö, megkérdőjelezi ezt Szerintem csatlakoznunk kellene a, holnapi, a holnap által felvetett kérdésekhez, a jövő problematikájához 2013-2020-ban a jelenlegi közös agrárpolitika rossz eredményei miatt. Köszönöm. Merci, je donne la... Köszönöm szépen. Megadom a szót Morvai Krisztinának parancsoljon. Köszönöm szépen. A vidékén élő nők a vidéken élő nők helyzetéről szóló vitában három dologra szeretném fölhvni a figyelmet az első hogy a vidék illetőleg a falu helyzetének ellehetetlenülése szignifikánsan jelentősen nagyobb hatással van a vidéken illetőleg falvakban élő nincs fordtás? Apparemment, il y a un problème technique. Sajnálatosan technikai probléma van. Beszéljek esetleg angolul, hogyha nem oldható meg a magyar nyelvről történő fordítás. All right, so it seems, uh, it seems, Mr. Chairman, that uh, I'm not able for some technical reasons to speak my own language this is what happens to uh, my fellow Hungarians in Slovakia these days, so I feel solidarity with them now. Sajnálatos módon nem tudok az anyanyelvemen szólni, ez történik honfitársaimmal is Szlovákiában, korangoló fordítom. Három dologra hogy hívjam fel a figyelmet a vidéken élő nők helyzetéről szóló vita keretén belül. Először is az általános nehézség a vidéki helyzetek, eh, vidéki kapcsolatban az én hazámban az elmúlt 7-8 évben szisztematikusan rombolták a vidéket, a falut. A tömegközlekedés, a, az orvosi ellátás nem biztosított, az iskolákat bezárják, és a nők hagyományos helyzete a családban, a társadalomban azt jelenti, hogy rájuk ez még nagyobb hatással van, még jobban érinti őket, mert nekik kell iskolába vinni a e, gyereket, ők hordják a városba a gyerekeket, ők, nekik van szükségük tömegközlekedésre, nekik kell a gyereket orvoshoz, orvosi vizsgálatra vinni. Ez tehát az első megjegyzésem. Hogyha a falu és a vidék veszélybe kerül, akkor a nők még inkább veszélynek vannak kitéve hagyományos szerepük miatt. Második kérdés, amit már részben felvetettek előttem, a nők helyzete a mezőgazdaságban, főként a családi gazdaságokban dolgozók nők helyzete a társadalmi hagyományok miatt úgy utalnak rájuk, mint azok a nők, akik segítenek a férjüknek a gazdaságban, akik kisegítenek a gazdaságban, kisegítők ők, csak nem igazi munkavállalók, nem teljes értékű munkának tartják a nők munkáját. Előttem szólók arról mondtak, Luling asszony arról mesélt, hogy senki nem akar gazdasszonyá válni, de mi van akkor, hogyha ők maguk gazdálkodók szeretnének lenni, megfelelő jogokkal, független gazdálkodókká szeretnének válni, például társadalombiztosítás, eh, nyugdíj, hitelhez jutás, ezek mind problémák, hiszen nagyon gyakran a gazdák felesége, a gazdasszony, aki csak kisegít a családi gazdaságban, nem kap például a banktól kölcsönt, nem kap hitelt. Harmadsorban egy praktikus javaslat az előadónak, a tanácsnak, az árnyék előadóknak. Az, az ENSZ egy hat fő emberjogi egyezményének az egyike a nők elleni diszkrimináció tiltásáról szól, ez a SIDO rövidítésre hallgat, és ezen egyezmény értelmében minden eh, tag országnak négy be kell számolnia a nők helyzetéről, és a 16-os cikk, a SZIDO 16-os cikke kimondja, hogy pontosan milyen jogok illetik meg a vidéken élő nőket. Tehát az Unió minden tagállamának, minden tagországnak négy évente be kell számolnia a vidéken élő nők helyzetéről, Ez a az ENSZ szakértői testület eh, a beszámolók alapján ajánlásokat ad a tagországoknak, hogy hogyan lehet javítani a vidéken élő nők helyzetét. Tehát, hogyha valaki felkeresi az ENSZ honlapját, és ott a szidót, akkor ott részletes beszámolókat találhat arról, hogy Németországban, Angliában, Ausztriában, Magyarországon és így tovább pontosan milyen a nők, vidéken élő nők helyzete, és hogy a szakértői testület mit gondol erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megszakítjuk az ülést 30 másodpercre, annak érdekében, hogy megoldja az imént felmerült problémát. Voilà, c'est déjà fait. On ne laisse que les Français. On recommence et je donne la parole maintenant. Köszönöm, folytat. Elnézést kérünk a tegnapi problémája miatt. On recommence et je donne la parole maintenant à Monsieur Sikielski. L'autorité. Sikielski úrnak adom meg a szót, parancsoljon kobiety na wsi w rolnictwie jest zależna. Köszönöm. A vidéken élő nők helyzete nagyban függ a jövedelem viszonyoktól. Az agráriumban megkereshető jövedelmek színvonalától, ez pedig nagyban függ a közösségi agrárpolitikától. Tudjuk, hogy nehéz megélhetést kínál a mezőgazdaság, főként akkor, hogy, hogyha egy adott ország fejlődésében lemaradt hiszen akkor a technológiai vívmányok nem jutnak el vidékre. Lássuk be, hogy a technológiai vívmányok megkönnyíthetik a nők életét, például a mezőgazdaságban, ezen a téren nagy előrelépés történt az elmúlt években, és a mai fiatalok nem dolgoznak olyan keményen, mint tették azt az eleik. Ugyanakkor a társadalombiztosítás hiánya, az oktatás hiánya az orvosi szolgáltatások eh, hiánya terén sokkal rosszabb a helyzet vidéken, mint a városi területeken. Ugyanakkor a válságos időkben, mint amilyeneket ma élünk, sokkal nehezebb helyzetben találják magukat a vidéken élők, és a vidéki társadalmon belül különösen a nők. Mindig a nők feladata az, hogy valahogy ki jöjjön a család a koszt pénzből, hogy a hónap végén is legyen étel az asztalon. Ez a nők felelőssége, lássuk be, ehm, legalábbis ezt várják tőlük, és nyilván sokkal nehezebb dolgok van válságos időben vidéken. Elnök úr, kiváló alkalom ez arra, hogy önmagunkba, önmagunkba tekintsünk, főként amikor a közösségi agrárpolitika jövőjéről fogunk holnap részletesen beszélni. Én is beszéltem már korábban a szegénységről, illetve a szegénység elleni harc fontosságáról. Az európai lakosság 10%-a él a szegénységi küszöb alatt. Ezt 42 millió embert jelent, és további 10% az, aki kétségbeesve próbál a szegénységi küszöb felett maradni. Lehet, hogy itt az Európai Parlament kényelmes eh, székeiben ülve nem vesszük ezt észre, nem látjuk minden nap, de ha ellátogatunk vidékre, beszélünk az egyszerű vidéki választókkal, akkor láthatjuk, hogy a szegénység elsősorban a gazdálkodásból élő területeket sújtja. Hogyha ezzel valamit tenni kívánunk, akkor a család védelem terén kell fellépnünk, a családi támogatások rendszerét kell javítani. Ha valóban neki duráljuk magunkat, akkor láthatjuk, hogy egyes tagállamokban, tehát ahol veszik a fáradtságot, ott igenis elérhető javulás ezen a téren. Lengyelországban például azt mondják, azt mondjuk, hogy a nők többet tesznek a családért és a társadalomért, mint a férfiak. Azt hiszem, hogy ez az agrárterületeken eh, is elmondható, hogy sajátos módon roppan nehéz helyzetben élnek a nők ezeken a vidéki területeken, főként, hogyha a mezőgazdaságból próbálnak megélni. Köszönöm szépen, Agnyó úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Chairman. Uh, we had this subject raised by the... Köszönöm, elnök úr. A spanyol agrárminiszter néhány hónap ezelőtt felvetette ezt a problémát, és az Egyesült Királyságban évente ö, minden egyes gazda crops that were growing, the headed... nagyon sokat költ erre a területre. Az idén mindenkit nyom ez a probléma, ö, és hogyha elegendő információt nem kapunk tőlük, akkor nem tudom, hogy hogy találjuk meg a megoldást. De nézzük, hogy a gazdák feleségének mi a szerepe. Nekem is van feleségem, és nagyon sok gazdának is van, akik nagyon sokan úgy gondolják, hogy privilegizált helyzetben vannak, mert nagyon sokan pénzügyi partnerei lesznek ennek a gazdaságnak. Ez azt jelenti, hogy megkapják a részesedésüket a jövedelemből. De ugyanakkor ott van a probléma, amikor egyszer csak családjuk lesz, e, és tovább kell folytatnunk a tevékenységüket. Ez nem azt jelenti, hogy akkor abban a pillanatban abba hagyják az aktív tevékenységüket. Ez a gazdaságokban nem így működik. Ami a képzést illeti, ez nagyon-nagyon fontos minden területen, és azt hiszem, hogy én voltam az utolsók egyike, aki úgy járt még iskolába, hogy csak a férfiakat vették oda fel. Nagyon sok a változás. Ma már a, a, például az agrármérnökök, az állatorvosok között is nagyon sok a nő. És nagyon sok nő dolgozik irodákban is, úgyhogy elég nagy a befolyásuk. Még soha nem találkoztam egy olyan fiatal nővel, aki mindenképpen kombájnon akar dolgozni, és be akarja zsírozni a kombánynak megfelelő részeit, vagy esetleg ki akarja cserélni a kereket egy traktoron. Nyilván megtehetik, de még egyiktől sem hallottam azt, hogy ez volna a szíve vágya. Nos, ami az én helyzetem illeti, volt egy nő, aki nálam dolgozott, a szárnyasokkal foglalkozott, de hát a családja elköltözött erről a vidékről, és most egy férfit vettem fel helyette. Na most, hogy legyen ezekről törvény is, hát én már korábban is alkalmaztam nőket, nem kell nekem ehhez törvény, és különösebb kvóták, nőjogok nélkül beszélünk erről az Egyesült Királyságban, ez természetes folyamat, és nem hiszem, hogy ebbe bele kéne szólni bármiféle törvénykezéssel. Köszönöm. La parole maintenant à Madame McGuinness. Köszönöm szépen, McGinnis asszonynak adom meg a szót most. Köszönöm szépen. Hát egyszerűen nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy szóljak, mert én még egy fiatal embertől, vagy egy idősebbtől sem hallottam azt, hogy hú, de szeretnék kitakarítani a frigidert, vagy esetleg pelenkázni szeretne. Hát értem, hogy mire akar célozni, de a gond igazán az, hogy a nehéz és piszkos munkát nem fizetik meg rendesen. Úgyhogy óvatosan kell bánnunk azzal, hogy mit akarnak a nők és mit akarnak a férfiak. Nálunk például több a nő Írországban az állatorvosok között, mint a férfi. És ennek vannak persze következményei is. A nők a családjuk miatt választanak így, ezt hallottuk a kollégától is. Nagyon fontos, hogy megvitassuk ezt a témát ma. De alapvető kérdések eddig még nem vetődtek fel. Például ki a tulajdonos a földnek? Általában a férfiak. Ez probléma, vagy aggaszt ez minket? Aztán, hogyha például az egyszeri kifizetésről beszélünk, hogy néz ki ennek a nemi megosztása? Esetleg kellene erről is beszélnünk? Aztán A nők a gazdaságokban talán láthatatlanok, mert nem a földeken dolgoznak, és nem látják őket, de ugyanakkor segítenek ebben a munkában. Aztán soha nem számszerűsítettek bizonyos dolgokat. Mert nagyon sok nő tevékenykedik a gazdaságokban, és elősegíti ezt a munkát. Úgyhogy a jelentésben szerintem erről is szólnunk kell. A képzés szerintem most már mindenki számára elérhető, nem hiszem, hogy ezzel külön kellene foglalkoznunk. Elhangzott egy megjegyzés arról, hogy több gazdára lenne szükségünk. A nőknek fontos a szerepe abban, hogy ösztönözze a fiatalokat arra, hogy a vidékre menjenek dolgozni, avagy sem. De azt hiszem, az elhangzott már, hogy ha csak nincsen olyan agrárpolitikánk, amely megfelelő jövedelmet biztosít a családok számára, Hiába beszélünk ilyesmiről. Addig nem lesz látható női populáció vidéken. Fontos, hogy rendelkezésre álljon ez az információ, mert úgy tűnik, hogy a különböző tagállamokban különbözőek a tapasztalatok. Ezt mondják a kollégák és nem tudom, hogy tükröznünk kellene-e ezeket a tapasztalatokat, és esetleg tanulni egymástól. De hát most éppen arról vitázunk, hogy meg kell reformálni az agrárpolitikát, és eh, hogyha nem, siker, nem járunk sikerrel, akkor a nők is elmennek, és a férfiak is, úgyhogy aztán már nem lesz miről vitáznunk ebben a témában. Köszönöm. Elnök, Erasz Garcia asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az igazság, hogy Jékel asszonyt arra szeretném bátorítani, hogy ez a jelent megértés legyen a munkájának a központi része, mert kiválóan tud dolgozni, alap alapos munkát végező, kiválóan ismeri a mezőgazdaságban él, vidéken élő asszonyoknak az életét, tudja nagyon jól, jól ismeri ezt a területet. Ki kell emelni az, hogy a férfiak és a nők egyenlőek, és ezt mondják az alapszerződések is. Nagyon fontos tehát, hogy felismerjük ezt az egyenlőséget. Amit figyelembe kell venni, az az, hogy milyen diverzitás létezik a különböző tagállamok között. Mel kell kerülni az, hogy homogén módon kezeljük a különböző tagállamokat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy van egy bizonyos része a jogalkotásnak, mi az tagállamok maguknak tartották fenn. Nem szabad kötelezni a tagállamokat, hogy dolgokat hogy eh, homogenizálják és eh, egységesítsék a különböző törvénykezéseket. Különböző tevékenységek zajlanak eh, a mezőgazdasági világon. Más problémákkal szembesül az az asszony, aki társ tulajdonosa egy területnek a férjével együtt, vagy egy olyan nő, aki alkalmazottként dolgozik egy élelmiszeripari feldolgozott cégben. Figyelembe kell venni, hogy kevesebb nő van a városban, aki a, házon kívül dolgozik. Sokkal kevesebb nőnek van elismerve a munkája a mezőgazdaságban dolgozó nőknek. Spanyolországban például azok az asszonyok, akik társ tulajdonosok voltak egy farmban, azok nem szerepeltek a papírokon, mert mindig a férfi, a, a családfő volt a mezőgazdasági ö, gazdaságnak a vezetője, és a nők emiatt nem kaphattak semmilyen társadalombiztosítást. Ráadásul a vidéken egyre kevesebb információ jut el, tehát azok a személyek, akik ott dolgoznak, ott óriási alul sajtótájékoztatás van. Mi Spanyolországban egy igazi forradalommat éltünk át az utóbbi években. Láttuk Spanyolországban, hogy milyen módon lehet megváltoztatni a vidéket. Nagyon kívánatos lenne, hogyha ez, amit látunk mi Spanyolországban, hogy milyen a, spany- a német vagy az osztrák vidéknek, hogy azt a képet átültessük a saját valóságunkban nagyon sok országban az első lépések még, még nem is tették meg ezen a területen. Nagyon sok tennivaló van, és ez nagyon fontos, hogy figyeljünk. Ami a kap célkitűzéseit illeti, hogy ez a ki pilléren keresztül milyen módon tudjuk elérni ezt a témát, amivel most foglalkozunk. Figyelembe kell venni, hogy különböző rendszerekről van szó, még az Európai Unión belül is különböző társadalombiztosítási rendszerek vannak, különböző munkavállalói jó rendszerek vannak, különbözők a házastársi életek, bizonyos helyzetekben egész diszkriminatív rendszerek vannak. És nagyon sokszor például, hogyha, az az, hogyha a nők elválnak, akkor nincs telenek lesznek, mert nem kapnak sem földtulajdonlást, se nem kapnak társadalombiztosítást, és semmilyen támogatást nem élveznek, miután elváltak. Oda kell figyelni erre a jelenségre. Az első pilléren belül oda kell figyelni, hogy különböző kizsákmányolási fajták vannak, mezőgazdasági munkák vannak, például az állattenyésztés, az én országomon extenzív állattenyésztés van, intenzív és nem extenzív, és oda kell figyelni tehát. Oda kell figyelni arra is, hogy különböző nagyságú gazdaságok vannak. Vannak mini gazdaságok Galiciában, és vannak óriási kéterjedésű eh, mezőgazdasági vállalkozások a félsziget közepén. Teljesen más valósággal szembesülnek ezek, és teljesen más a helyzet a nőknek a két valóságban. Nagyon más a helyzete például annak az asszonynak, aki 20 eh, tehényről gondoskodik, mint az, aki 40 hektár kell, hogy eh, gazdálkodjon. Tehát a személyekről kell beszélni, és nem eh, az intézményekről beszélünk, és minden egyes személynek és minden egyes helyzetben megoldást kell nyújtanunk. Figyelembe kell venni a megoldásokat úgy, hogy megfelelő egyenlőséget adjunk a férfiaknak és nőknek. Úgy gondolom, hogy a második pilléren belül megtaláljuk a legnagyobb rugalmasságot annak érdekében, hogy minden problémához megtaláljuk a problémát. Megint ezt aztán sajnálattal elment, de igaza van, amikor azt mondja, hogy sokat javultak az életkörülmények vidéken. Az egyik dolog az, amit el kell kerülni, hogy tovább erősödjön az vándorlás vidékről a városokban. Ugyanis azt fogjuk elérni, hogy túl nagy lakossággal rendelkező térségek alakulnak ki, és olyan térségek, ahol egyáltalán nincsen lakosság, és ez nagyon nagy problémát fog okozni a jövőben. Köszönöm szépen. Merci, je donne la parole maintenant à monsieur Köszönöm szépen, Albert úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank. Äh, Köszönöm, elnök úr. Elizabeth Jeglének köszönjük, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, és köszönetet tartozunk a spanyol elnökségnek is, hogy nem söpri félre ezt a fontos területet. Azonban egy dolgot tisztán kell látni, ahhoz, hogy a nők helyzete javuljon a mezőgazdaságban dolgozó és vagy vidéken élő nők helyzete javuljon, ehhez a gazdaság egészének kell növekedési pályára állnia, és ami a szociális ellátás rendszerét illeti, ez a tagállami kompetenciákhoz tartozik, ezért ne felejtsük el, hogy nem az Európai Unió felelősségi köre az, hogy a szociálpolitikát alakítsa. Persze szándéknyilatkozatokat tehetünk, de mégiscsak a tagállamok felelőssége marad ez. Németországban, a parlamentben törvényt fogadtunk el, amely a nők nyugdíját szabályozza, az egyenlő elbánás elvét alkalmazva. Egy kötelező rendszert vezettünk be, sokan frusztráltnak érezték magukat. A járulékok esetleges emelkedése miatt de Németországban a mezőgazdaságban dolgozó, mezőgazdaságból élő nők egyenlő elbánásban részesülnek, ami a nyugdíjellátást illeti. Innen Brüsszelből persze ösztönözhetjük a tagállamokat arra, hogy lépjenek fel egy bizonyos területen, de nem, ismétlem, nem tudjuk azt aktívan befolyásolni, hogy a szociális ellátás területén hogyan alakuljanak a tagállami kiadások. McGuinness asszony felvetésére hogy válaszoljak. Természetesen eh, én is cseréltem eh, pelenkát, amikor a gyerekek kicsik voltak, de még soha nem láttam azt, hogy egy nő eh, a defektes gumit kicserélte volna. Jegle asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja ezt az első eszmecserét. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki értékes hozzászólásaival ezt a vitát előre mozdította. Rögtön az elején hagyd mondjam el, hogy ez egy olyan kérdés, amely nagyon széles területet ölel fel, amit Kapulos Santos úr is mondott, teljesen más eh, a helyzet. Nem minden tagállamban ugyanolyan a helyzet, nekünk eh, parlamenti képviselőként egyértelmű a szerepünk, európai parlamenti képviselőként az európai helyzetet kell górcsa alá és ha megvizsgáljuk az európai helyzetet, akkor az egész Európáról kialakult kép alapján kell levonunk a következtetéseket. Két különböző szint van tehát. Meg kell vizsgálni, hogy mit tettünk európai szinten a helyzetjavítása érdekében, és aztán pedig azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen ajánlásokat tehetünk a tagállamok irányába, hogy az ő kompetenciájukhoz, az ő hatáskörükhöz tartozó területeken hogyan javíthatnak a helyzeten. A vidéki nők helyzetét kívánjunk javítani, ebben nincs eltérés közöttünk. De ahogy említettem, roppant széles körű terület ez. Nem mindegy, hogy e, egy családi gazdaságban dolgozó nőről van szó, vagy esetleg valaki, aki egy nagy e, agrárcégnél dolgozik, vagy aki besegít a családi gazdaságban négy gyerek nevelése mellett, Emlékszem, hogy valóban az én férjem is segített pelenkázni a gyerekeket, de általában azért beláthatjuk, hogy a nők eh, vállát kettős teher nyomja. Vidéken nagyon sokan a mezőgazdaság eh, helyett más megélhetést keresnek, ebben segítenünk kell, ha ez a vágyuk, annak érdekében, hogy a vidék valóban az maradhasson, amit az emberek várnak tőle, egy olyan terület, olyan nem városi terület, amely nem csak az élelmiszerek termelésért felelős, hanem egyben tisztességes életminőséget is garantál az ott élőknek. Nem feltétlenül csak a mezőgazdaságban. Éppen ezért javaslataikat, gondolataikat várom, e-mailben, telefonban, szóban. Lüling asszonynak Igaza van, az elmúlt években jó néhány jelentés készült a nőgazdálkodók, a vidéken élő nők helyzetének témájában. Most azonban fontos, hogy mi megvizsgáljuk, eh, hogy milyen kihívások állnak előttünk. Ennek az alapját pedig az kell, hogy képezze, illetve ez kell, hogy képezze részben az alapját eh, a közösségi agrárpolitika átalakításának. A nők milyen hatással vannak a vidéki társadalomra, milyen szerepet játszanak a vidéken élő nők. Hogyha egy jó jelentést készítünk, akkor biztos vagyok benne, hogy a bizottság és a tanács is érdeklődve olvassa majd azt, és figyelembe veszi a véleményünket. Valamit tennünk kell a vidéken élő nők helyzetének javítása érdekében. Merci. Notre point suivant à l'ordre du jour Köszönöm szépen. José Bovénak a kedeményezési témájára fogunk foglalkozni, amelyik a gazdálkodók igazságos jogvédelem, az élelmiszerellátási lánc hatékonyabb európai működése. Június 28-án lesz majd a szavazás, és hát azt adom a szó José Bovénak. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, látom, hogy nagyon úr egy kicsit irigy, mert nekem kevesebb a módosító indítványom, mint az övé. De úgy gondolom, hogy mivel holnap fogjuk megvitetni a jelentést a kapról, sikerül majd egy kicsit összébb zsugorítanunk. És szeretnék köszönetet mondani egyben minden kollégának, aki vette a fáradtságot ahhoz, hogy módosító indítványokat, javaslatokat fogalmazzon meg. Azt hiszem, ez nagyon jó dolog. 229 módosító indítvány született, hát ez a valóság, úgyhogy tényleg szeretnék köszönetet mondani ezért a munkáért, mert nagyon sok olyan módosító indítvány született, amely szerintem megfelel a jelentés célkitűzéseinek. Ez pedig szerintem nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy konkrétan sikerülni fog ezt a munkát összefogni. Ez pedig rendkívül fontosnak tűnik számomra. Vannak olyan módosítóindítványok, amelyekhez több munkára lesz szükség, hogy kompromisszumot érjünk el, mert vannak eltérések, aztán vannak olyanok is, amelyek törlést céloztak meg, de talán ez majd még nehezebb lesz. Én esetre úgy gondolom, hogy nagyon sok területen sikerül majd előrelépnünk, és a módosító indítványok alapján egy olyan szöveget alkotnunk, amely egységbe fogja majd ezt a témát. Ugyanakkor szeretnénk megőrizni a szöveg szellemét, hogy az Európai Parlament álláspontja világos legyen a bizottsággal és a tanácssal szemben. A jövedelem és a gazdák jövedelmének garanciája, garantálása terén egyértelmű álláspontot kell kialakítanunk a tanácssal szemben. Úgyhogy az elkövetkezendő napok során megpróbálunk foglalkozni ezekkel a módosítványokkal, javaslatokat megfogalmazni, hogy megpróbáljuk a lehető leginkább csökkenteni ö, olyan 80 vagy 100-ra a módosító indítványok számát. Ez a cél, azért, hogy egységes munkát végezhessünk. Úgyhogy javaslatunkat a lehető leggyorsabban szeretnénk megfogalmazni, azért, hogy e, e, koordinálhassunk az árnyékjelentés készítőkkel is, és ezt a munkát elvégezhessük. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani ma. Azt gondolom, hogy a legtöbb nyelvre lefordították a módosítményítványokat, úgyhogy így mindenki globálisan anyanyelvén olvashatja őket. És így a számomra alapvetően fontos munkát elvégezhetjük a kappal kapcsolatban, mert ez a jelentés a vita fontos része, mielőtt még a bizottság novemberben első javaslatát megfogalmazza. És ha a parlament világosan meg tudja fogalmazni azt, hogy hogyan lehet garantálni a gazdák jövedelmét, akkor szerintem már nagy lépést tehetünk előre. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm még egyszer. Köszönöm, Hozé, Köztinger asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok az előadónak a munkájáért. Úgy vélem, hogy a legfőbb cél a közös munkánknak ebben a jelentésben az kell, hogy legyen, hogy megerősítse a legyengébb láncemeket a mezőgazdaságban. Bemutattam ebben az értelemben különböző módosító indítványokat, például az árak átláthatóságáról, a tisztességes konkurencia, visszaérések visszaszorításáról, a spekulációk leállításáról, hogy megfelelő információkat kapjunk a mezőgazdasági költségekről, az át de láthatóság megemelése a hozzáadott értékeknél megtekinteni, hogy hol vannak a legnagyobb keresetek a teljes láncban. Tényleg úgy van, hogy a nagy élelmiszerláncok azok, élelmiszeráruházláncok azok, amelyek a legnagyobb jövedelemre tesznek szert. Ausztriában, Portugáliában látjuk, hogy nagyon koncentrált az mezőgazdasági terén. Nagyon koncentrált az élelmiszer eh, elosztó lánc, és meg kell nézni tehát, hogy melyek azok a helyzetek, ahol legerősebb mm, módon tudunk tárgyalni. A bizottságnak meg kell találni a módját ahhoz, hogy megfelelő kiigazításokat végezzen, annak érdekében, hogy nagyobb egyenlőség legyen a bevételek tekintetében, az egész rendszerben. Azon kívül a tisztességes konkurencia szabálya érvényesüljenek az egész eh, folyamatban, az élelmiszerfeldolgozás eh, egész folyamatában, és ezeket garantálni kell. Én például a mi a legnagyobb bevételeket illeti, a foglalkoztatás időket. Vannak likviditási problémák is a mezőgazdaságban, azt látjuk, azt tudjuk. Aztán visszaélés van, ami a keresleti piacot illeti. Nagyon sokszor a mezőgazdasági dolgozókat, keres, termelőket arra kényszerítik, hogy vesztességgel adják el a termékeiket. És ez a kérdés a tisztességes piaci magatartás témakörét érinti. Úgy vélem, hogy nagyon gyakran nyomást gyakorolnak ezek a tőkeres eh, monopóliumok, vagy domináns pozíciók a többiekre. Ez óriási eh, gondokat okoz, amikor mezőgazdasági termékek árait fixálják, rögzítik azt kell elérni, hogy a termelők jobb helyzetben kerüljenek, és igazságosabb árakat tudjanak e, elérni. Egyfajta védőhálót kellene megteremteni a bizottságnak lefele is, és fölfelé is annak érdekében, hogy elkerüljük a nagy áringadozásokat, amelyek bizonytalanságot teremtenek. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a kiváló munkáért, és biztos vagyok abban, hogy együtt egy kiváló jelentést fogunk tudni kidolgozni foglalkozni. Természetesen támogatjuk a mezőgazdaságban dolgozók érdekeit. Pavolom. Köszönöm szépen, Álvesz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves előadó, kedves kollégák. Úgy vélem, hogy nincs fontosabb téma a mezőgazdaságban dolgozók számára, mint ez. Az ö, igazságos jövedelem kérdése. Az, hogy az egész élelmiszerellátási lánc hatékonyabban működjön. Egyetértek az előadóval. Ez a jelentés óriási várakozásokat kreál a mezőgazdaságban dolgozók körében az Európai Unióban. És természetesen a szabad piacot figyelembe kell venni, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy a mezőgazdasági ágazat eltérő más, mint a többi szakterület. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy bizonyos kérdésekre odafigyeljünk. Az utóbbi években én egy mezőgazdasági termelőszövetkezetnek az igazgatója voltam az én országomban, tehát egy kis termelőket fogtunk össze, és tudtunk beszélni a nagykereskedelmi láncokkal. Tehát megfelelő álláspontból tudtunk tárgyalni. De eh, biztos vagyok abban, hogy máshol ezt nem tudják elérni. Nagyon fontos, hogy megfelelő jövedelmet biztosítjunk. Ehhez meg kell teremteni a jó szabályokat. Nem szabad például azt megengedni, hogy 30 napra történő fizetéseket eh, megengedjünk, vagy 3%-ról le kell mondani mindenképpen. Vannak olyanok, akik nagyobb tárgyalási, erősebb tárgyalási állásponttal eh, rendelkeznek. Nem szabad, hogy az erősebb elnyomja a gyengébet a tárgyalásoknál. A megfelelő modelleket kell eh, kidolgozni, amelyek eh, erős tárgyalási álláspontot biztosítanak a gyengébbnek is. Annak érdekében, hogy az egész láncnál megfelelő jövedelemhez jusson mindenki. Ha megnézzük, hogy milyen dokumentumokat eh, eh, írnak alá a különböző felek, minden dokumentumnak megfelelő jogi hátteret kell adnia. Például egy eh, szerződés, eh, az nem szabad, hogy csak egy proforma dolog legyen. A, a különböző áruknak az értékét kell tartalmazniuk, az árat, amit megkap a mezőgazdasági termelő. Nagyon fontos ez a kérdés annak érdekében, hogy átlátható legyen az egész tranzakció. Nem szabad, aztán különböző hitelfeltételeket eh, kényszerítsenek, eh, vagy eh, előre megszabott olyan feltételek, amelyek hátrányosak az egyik fél számára, jelen esetben a mezőgazdasági termelő számára mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy átlátható legyenek a tranzakciók végig az egész élelmiszerellátási láncon keresztül végig. Megpróbáltam kidolgozni ebben az értelemben a módosító indítványaimat, és kész vagyok kompromisszumokat kötni. Desz úrnak adom meg a szót most, parancsoljon. Herr Vorsitzender, lieber Joe Ove, ich kann Köszönöm, elnök úr. Csak gratulálni tudok az előadónknak. Kiváló jelentés, ezt el kell ismerni. Még ha nem is egy párt családhoz tartozunk, pár módosítása azt hiszem, hogy kiváló végeredmény érhető el. Egy felvetésem van. Az átláthatóságról mindenki beszélt, ez kissé, emiatt kissé aggódom. Én egy ö, tejtermelők szövetkezetének is a elnökségi tagja vagyok, amely tagok, a tagok tulajdona, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy nehogy veszteségesek legyünk, bármiféle nyereséget termelünk, az mindig a tagokhoz, eh, tagok között kerül szétosztásra. Megpróbálunk magasabb kereskedelmi árokat eh, elérni annak érdekében, hogy a bevételeink nőjenek. Az árak átláthatósága kívánatos dolog, ebben nincs is közöttünk vita, de a kiskereskedők azt mondták, azt mondják, hogy itt egy számológép, mutassák meg, hogy miért van szükség az ár emelésre. Az árak átláthatóságáról, ha beszélünk, akkor ilyen belső nyomásokat is fel kell vetni. Nem szeretném, hogyha ellenünk fordítanák az árak átláthatóságát, és azt mondanák mondjuk a kereskedelmi láncok, hogy rendben van, akkor önök a szövetkezetnél, a term- tejtermelők szövetkezeténél papíron vezessék le nekünk, hogy ugyan miért kerül most a többe nekünk a tej, miért fizessünk nagyobb beszállítójárat. Tehát ez nagyon komolyan visszaüthet a mi konkrét esetünkben. Köszönöm, Harkinnak adom meg a szót. Mr. Chair, uh, first... Köszönöm, elnök úr. Először is én is hagy mondjak köszönetet az előadónak. Lehet, hogy nem értek vele egyet minden téren, de átfogó és tiszta világos jelentést tett le az asztalra, ez biztos. Egy általános megjegyzésem lenne, és egy-két konkrét módosítóhoz szólnék hozzá. Az élelmiszerlánc egy roppant összetett eh, kérdés, és egyre több információhoz eh, jutottam, amiközben tájékozódtam, de nem kerültem közelebb a megoldáshoz. Tehát a módosítók tekintetében is nagyon körültekintően kell eljárnunk, úgy vélem. Talán a kompromisszumok majd megnyugtatnak. Remélem, hogy a 21-es módosítómat támogatni tudja az előadó úr, ami a tisztességtelen eh, piaci eljárások, illetve a verseny ellenes eh, viselkedés közötti különbséget egyértelműsíti. A versenyképességre negatív hatása lehet, hogyha valakinek túlzott uh, alkú pozíciója van. Egyrésztről nagyobb átláthatóságot kérünk számon mindenkin, ugyanakkor azt is mondjuk, hogy ez visszaüthet. Értem én én sem vagyok benne biztos, hogy pontosan mi a helyzet, hol van az arany középút, de jó lenne, hogyha a módosítókat benyújtók megmagyaráznák ezt. A nyereség élelmiszerelláncon keresztüli megosztására vonatkozó bizottsági javaslatot nem támogatom, a jogalkotási javaslatot sem. Tudják, hogy mi van ebben. George Lenz jelentését, illetve módosítóját támogatom amely szerint a verseny ellenes eh, viselkedés ellen fel kell lépni, és igenis támogatom azt a javaslatot, hogy egy uniós ombudsman eh, hozunk létre, amely a tagállami tapasztalatokat összesíti. Ahelyett, hogy a bizottságot egy jogalkotási eh, javaslat megtételére szólítanánk fel, szerintem először kivizsgálni kellene ezt a helyzetet. Tehát ez a kompromisszumjavaslatom. A versenyjogról nem tudok ugyan sokat, de jó néhány kérdésemre kaptam választ, amiből azt szűrtem le, hogy a versenyjog módosításához vagy szerződéses, alapszerződés módosítása, vagy pedig az Európai Bíróság esetjogának a fejlő, továbbfejlődésére van szükség. A 24-es módosító a bizottságot arra kéri, hogy a saját címkés termékekkel kapcsolatos visszaéléseket vizsgálja ki. Az önkéntes szerződésekre vonatkozó javaslatot is támogatom, és remélem az én módosítomat támogatja majd az előadó, ami a módszer felülvizsgálását támogatja, és hogy ez a agrártermékek derivatíva piacának átláthatóságát hogyan javítja, illetve a 174-es módosító a bevált kereskedelmi eljárások rendszerének megerősítését szolgálja. Köszönöm az előadónak ezt a kiváló jelentést, és remélem, hogy így sikeresen gyümölcsőzően tudunk együttműködni a kompromisszum érdekében. Merci. Köszönöm szépen. Glatfelder úr. Elnök úr, csak nagyon röviden a, én is a hetes ponthoz szeretnék hozzászólni, bár ö, ellentétes értelemben, mint az előbbi ö, felszólaló, legalábbis azt hiszem. Ö, én gratulálnék a jelentéstevőhöz, ö, nek a, a jelentéséhez. A módosító javaslatom is arra irányul, hogy azt még konkrétabbá, még erősebbé, még határozottabbá tegyük. A verseny kérdéséről van szó a legutóbbi Strasburgi eh, ülés ideje alatt a francia agrárkamara tartott egy eh, kisebb eh, tájékoztatót a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatos elképzeléseikről, és abban ők ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkoztak, mint a jelentéstevő a hetedik paragrafusban, de szerintem sokkal határozottabban. Sokkal határozottabban javasolták azt, hogy legyen olyan jogalkotási javaslat, amelyik az európai versenyjogi szabályokat olyan módon módosítja, ami lehetővé teszi a termelők számára, hogy az összefogásaikkal ellensúlyozzák a domináns piaci pozícióban levő élelmiszerkereskedelmi láncoknak a, a versenykorlátozó magatartását. Azért tartom ezt nagyon fontos kérdésnek, mert Magyarországon például előfordult az, hogy tojástermelők összefogtak, az ő kereskedelmi forgalmuk töredéke volt annak, e, amit az áruházláncok e, e, forgalmaztak, és teljesen egyértelműen olyan kereskedelmi gyakorlatot folytattak ezek az áruházláncok, ami letörte a tojásárát Magyarországon. És ezeknek a termelőknek az összefogása alig volt képes befolyásolni a piaci árakat, mégis a Magyar Versenybíróság az európai jogszabályokra hivatkozva történelmi nagyságú, vagy óriási nagyságú versenybírsággal büntette meg a termelők összefogását. Még teljesen nyilvánvaló, hogy az ő piac befolyásoló képességük alatta maradt annak a szintnek, amilyen mértékben az áruházláncok befolyásolták a piaci árakat. Ezt nem lehet eltűrni, ezért a versenyszabályokon módosítani kell, és támogatom a raportört, és azt kérem, hogy fogadja el azokat a javaslatokat, amelyek ezt még határozottabban javasolnák módosítani a versenyszabályokat. Merci, je donne la parole maintenant à... Köszönöm, Szikiászki úr, a szó. Dla mnie sprawozdanie to jest... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez rendkívül fontos jelentés számomra, ugyanis a közös agrárpolitika alapproblémájával foglalkozik, nevezetesen feljövedelmek biztosításával a gazdák számára is jobb, működőképesebb élelmiszerlánc kialakításáról Európában. Van egy kérdésem Bovi úrhoz a jövőre milyen ajánlással élne? Miután végigolvasta ezeket a módosító indítványokat, mit javasolna? Lyons úr jelentését olvasva. Ön szerint mi a legfontosabb? Milyen ajánlással kellene élnünk? Ugyanis ez fető probléma a fair jövedelmek biztosítása a gazdák számára. Mi a javaslata? Elnök, köszönöm szépen, Lion úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is José Bové jelentését üdvözölném, és gratulálni szeretnék neki ehhez a munkához. Nagyon ö, rossz érzéseim vannak, hogy neki csak 200 módosít indítványa van, igazán irígy vagyok rá. Úgyhogy egy-két gondolatot engedjenek meg, mert a Bové jelentés bizonyos mértékig a Lion jelentéshez kapcsolódik. Először is, nagyon sok éves tapasztalat Skóciában, a gazdák szervezeteiben már nagyon sokszor felvetődött, és egyértelmű, hogy egyszerűen nem lehet egyik napra a másikra megoldani ezt a problémát, mert a gazdák akár tetszik, akár nem, teljesen függetlenek akarnak lenni, és nehéz őket összefogni, hogy aztán a kiskereskedőkkel forduljanak szembe, vagy bárki már. Inkább egymással has, versenyeznek a jobb árakért. Mind a mellett úgy tűnik számomra, hogy azért vannak esetleg kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket hozhatnánk. Ez egyértelműen az ombudsman például, minden egyes tagállam, vagy pedig európai szintű megoldás lenne, ez, erről lehet vitázni. De mindenképpen ombudsman kellene, hogy gyökeresen megszabaduljunk egy-két dologtól, és úgy tűnik számomra, hogy egységes erő mindenképpen fontos. Az ombudsman ugyanis rámutathat a problémákra, mert az élelmiszer látszom belül átlátható lesz a helyzet, meglátjuk, hogy ki az, aki profitot húz ebből az egészből, és ki az, aki visszaél vele. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy rámutassunk azokra, akik bűnösök, és nagyon sok kis feldolgozónak még egyszerűen szerződése sincs a fő áruházláncoktól, és egyszerűen csak hétről hétre jönnek. Ez egyszerűen elengedhetetlen, hogy megoldjuk ezt a problémát. Legyenek szerződések. És hogyha a szerződésekkel kapcsolatban visszaélés van, az ombudsmannek kell fellépnie. És ami a verseny szabályokat illeti. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy változtattunk-e rajtuk. Szerintem ö, következetesen kell értelmezni őket a tagállamokban. Mert ö, ott van például Spanyolország, vagy az Egyesült Királyság, ö, ahol korlátozzák, ö, hogy mekkorák lehetnek ezek a szövetkezetek. Ö, aztán vannak olyan országok, ahol viszont nincs ilyen korlátozás. Tehát ö, gyakorlatilag következetesen kellene értelmezni a tagállamokban a versenyszabályokat, mert a tagállamok sokszor takaróznak azzal, hogy ó, hát ennek az oka a versenyszabályokban keresendő, pedig az értelmezés a gond. Üdvözlöm Hozé, Zsozé jelentését, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak mellette szavazni. Köszönöm szépen. Merci, je donne maintenant la parole à Madame er Köszönöm szépen, Erasz Garcia asszony a szó. Köszönöm szépen. Egy olyan témáról beszélünk most, ami igaz eh, tény, mert a bizottság is mondta, hogy vannak ilyen jellegű gyakorlatok. Ez nagyon fontos, hogy egyáltalán felismertük a problémát, mert korábban, amikor ezt feljelentettük, ezt a helyzetet, sokan azt mondták, hogy ez nem igaz, hogy ez nem, eh, nincs ilyen, nincs visszaélés az árakkal. Eh, most meg viszont látjuk, hogy a fogyasztók órási árakat fizetnek a termelőjárhoz képest. Azt mondja a bizottság, hogy harcolnunk kell, mert igazságtalan gyakorlatot folytatnak az élelmiszerellátási láncok. Harcolni kell azért, hogy a termelők ne legyenek állandó bizonytalanságban. Mi minden hónapban megkapjuk ugyanazt a jövedelmet. Nem vagyunk annak az áldozatai, hogy most eldöntik, hogy ebben a hónapban fizetnek, vagy jövő hónapban nem úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági termelők számára is meg kell teremteni ezt a helyzetet, hogy biztos legyen a jövedelmük. Volt egy biztonsági háló korábban, amelyikben, amelyel harcoltunk a különböző mezőgazdasági válságokkal. Úgy gondolom, hogy az jól működött, érdemes lenne azt fenntartani mindenképpen be, fel kell jelenteni azokat a tisztességtelen eljárásokat, amelyek a nagy élelmiszerellátási cégek folytatnak. És ehhez mindenképpen átláthatóságot kell biztosítani. Hogyha a nagy közönség látja átláthatóan, világosan, hogy milyen gyakorlat, árképzési gyakorlat van, akkor támogatni fog minket és harcolni fogunk tudni nagy erővel a mechanizmus ellen. Egyértelmű, hogy figyelembe kell venni a kereskedelmi titok eh, ebben, de mindenképpen harcolni kell a, a jelenség ellen, a, az átláthatóság és a szigorú ellenőrzése mindenképpen el kell érni az, hogy a késedelmi fizetéseket csökkentsük. Nem szabad az, hogy egy eh, gazdának hónapokig kelljen várni, azért, hogy megkapja a pénzét. Mi például nem fogadnánk el, hogyha egy év múlva kapnánk meg az elvégzett munka utáni jövedelmünket. Úgy vélem, hogy itt visszaélés történik ezekkel a fizetési határidőkkel. A környezetvédelmi szakbizottságban foglalkoztunk a Bové jelentéssel, és ott egy elég egységes vélemény alakult ki, eh, hat ponttal kapcsolatosan, amelyet elmagyaráztak. Nem kértünk ott különböző dolgokat, ott egyszerűen csak el szeretnénk kérni azt, hogy ne legyenek ekkora egyensúlyozatlanságok, egyenletlenségek annak érdekében, hogy ne legyenek olyan szereplői az élelmiszerellátási láncnak, akik elszenvedik másoknak az erőfölényét. Hallottunk, hogy vannak visszaélések, a halasztott fizetési határidők túl hosszú alkalmazása például egy ilyen jelenség, ami ellen komolyan harcolni kell. Úgy vélem, hogy a fogyasztók tájékoztatási politika nagyon fontos annak érdekében, hogy meglássa a nagyközönség is, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a termelők annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák a környezetvédelmet és a különböző higiéniai és egészségügyi feltételeket. Nagyon fontos, hogy versenyképesek legyünk, a közösségi termelők versenyképesek legyenek, ugyanis a közösségi termelők olyan egészségügyi törvényeket kell betartani, amelyek másoktól nem követelünk meg harmadik országoktól, és ezeket a dolgokat például a fogyasztók nem tudják, és ezért tájékoztatni kell őket. Elnök, Ashworth úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Jó jelentés ez, a céljait támogatom, de van egy-két megjegyzésem. Először is fogalmazzunk világosan, amikor az alacsony jövedelmekről beszélünk, akkor az alapanyag termelés alacsony megtérüléséről beszélünk. Itt vannak apróbb félreértések. A közösségi agrárpolitika, főként az első pilléren keresztül azt kívánja biztosítani, hogy az alapanyag termék termelés megfelelően alakuljon. A kereslet és kínálat azt diktálja, hogy a szállítói oldal alacsony árat kap. Hogyha ezt kiegészítjük azzal a tényel, hogy jó néhány gazda viszonylag kis mennyiségben termel alaptermékeket, amelyeket majd mások hozzáadott értékkel tovább feldolgoznak. Nyilvánvaló, hogy ők az árakat eh, el kell, hogy fogadják, nem alakíthatják. Hogyha ezt kiegészítjük a racionalizálással, ami a kiskereskedelmen évek óta tapasztalható, egyre kevesebb és egyre nagyobb eh, élelmiszer kereskedelmi lánc található Európában, akkor láthatjuk, hogy az egész láncra kihatása van ez. Főként az Egyesült Királyságban komoly bizonyítékok vannak arra, hogy visszaélnek a piaci helyzetükkel ezek a láncok, e, tisztességtelen és versenyellenes magatartást tanúsítanak. Éppen ezért támogatom az előadót, amikor azt mondja, hogy e, magatartási kódexekre, eljárási kódexekre van szükség, átláthatóságra, és akár egy ombudsman felállítását, hivatalának felállítását, illetve a versenyjog esetleges módosítását. De ezzel, ez nem egy csodaszer, ezzel nem fogunk mindent jóvá tenni, hiszen alapvetően a piaci szabályok működésének vagyunk tanúi, és az Egyesült Királyságban nehéz kibújni a piaci erők nyomása alól. A jövő, legalábbis az én véleményem szerint, a jövőbeli megoldás a szerződéses viszonyok alakítása terén keresendő, például a termelői szövetkezetek, a termelői csoportok az ellátás, a kínálati oldalról tudnák eh, befolyásolni ezt a szerződéses eh, viszonyt, a szerződéses eh, jogviszonyt, így tudnának fellépni a kereskedelmi láncok hatalma ellen. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy végül is nagyon jó, hogy a napirendre került ez a, ez a jelentés, mert a nők után került a napirendre, úgyhogy a nők jövőjéről és a kap jövőjéről beszélünk. A kérdés tulajdonképpen az, hogy hova kerül ez a pénz, hogyan lesz elosztva, milyen szabályok szerint. Úgyhogy igazságos legyen a különböző érintettek jövedelme között. Úgyhogy végül is bizonyos átmenet van a napi rendi pontok között, de a munkánkban is, mégpedig eléggé természetes módon. Mi franciák, akik ismerjük José Bovét, és hallgatván kollégámat, aki úgy érezte, hogy nem eléggé ö, kemény ez a jelentés, azt gondolom, hogy ez rámutat arra, hogy az előadó mennyire próbál mindent felvállalni és kompromisszumot elérni, mert ugye nem mindig tudjuk, hogy a határokon belül milyen a származási országban a hangulat. Nos, ezért merül fel bennem a következő. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a nyersanyagok vonatkozásában legyen az energia, legyen az bármilyen más, gyakorlatilag növekedést tapasztaltunk. Ezért elvben gyakorlatilag a mezőgazdasági termékek esetében is ugyanolyan helyzetet kellene konstatálnunk. Ennek ellenére szinte minden egyes gazdasági ágazatban az alapanyagok növekedését követően gyakorlatilag nem föltétlenül azok profitáltak ebből, akiknek kellett volna. Először is akik ezeket az alapanyagokat előállítják, nagyon kevesen vannak, és kisebbségben is vannak a tárgyalási pozícióban. Úgyhogy a jövedelmek változóak voltak, és a költségek pedig eléggé jelentősen megnövekedtek, illetve a terhek ezzel együtt. Ezzel a jelentéssel pragmatikus módon próbálkoztunk megtalálni azokat a módokat, amelyek segítségével az egész láncban ö, megoszthatnánk a terheket. Tökéletesen egyetértek nem csak a célokkal, hanem nagyon nagy mértékben azt is, ö, amit el szeretnénk érni, tehát hogy a bizottság még akkor is, hogyha maga az előadó nem igazán tudta részletesen elmondani azt, amit szeretne, de a bizottság legalább tegye meg, amit kell. Szeretnék egy pár percet szánni a következő területnek. Átláthatóvá tettük a kap támogatásait a gazdák számára. És nagyon sokakat hallottam, hogy ö, az interneten látja a szomszédom, hogy én mennyit kaptam. Ö, látják azt is, hogy mennyi a jövedelem, de a jövedelem nem éri el ezt a magasság, a szinteket. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig lehet az átláthatóságot még javítani, mert nem mindenki próbálkozik ugyanolyan elszántsággal elérni azt, hogy ezen láncon belül ugyanazt érjük el. Mert különben ugye fölmerülhet a kérdés, hogy az állami támogatással mi a helyzet. Az átláthatóság gyakorlatilag az egész láncon keresztül nem más, mint az egész kapnak az átláthatósága. Úgyhogy ezen a területen hallom már, hogy van, lesznek majd korlátaink, lehet, hogy majd tárgyalásokat kell folytatnunk a szövetkezetekkel, de hát vannak nyilván elvárások, amelyek talán más területeken is léteznek. Hasonlóképpen, ahogy úgy tekintjük, amint úgy tekintjük, hogy a mezőgazdaság gazdasági tevékenység, de nem egészen olyan, mint a többi lehetünk mi is albizottsága a gazdasági bizottságnak. Mert a mezőgazdasági termékek jellege már sajátosságot ad ennek az egésznek, hiszen valamilyen teret foglal el, a természettel van állandó kapcsolatban, és ez indokolja, hogy különleges jelleget adjunk neki. Nos, ami a gyakorlatot illeti, főleg a kereskedelmi síkon, megint csak valamilyen sajátosságot kell elismernünk hiszen nem ugyanaz, hogyha az MP3-asokkal vászkálunk valahova, vagy pedig, hogyha élelmiszert pocsékolunk el, akkor, amikor még legalább egy milliárd ember éhezik a Földön. Úgyhogy azt hiszem, hogy józan észnek megfelelően kell döntenünk. Már azt hiszem, hogy sokkal többet beszéltem, mint hogy kellett volna, hogy akartam volna, úgyhogy talán itt most meg is állnék. Merci la parole maintenant. Köszönöm szépen. McGuinness asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chairman, and thank the rapporteur for, for being... Köszönöm, elnök úr, ahogy eh, azt a honfitársa is említette, az előadónk igen szokatlanul finoman fogalmaz ebben a jelentésben. A szupermarketek nem szeretik, hogyha rossz hírüket keltik, és az, hogy figyelemmel követik, hogy mi most ma mit mondunk, ez önmagában is már jó hír. Formálisan, informálisan, ezért kapcsolatba léptek velünk a gazdák, és arra panaszkodtak, hogy az élelmiszerláncban egész egyszerűen nehezen tudnak ellenállni a kereskedelmi láncok nyomásának. Ashworth úr mondta, hogy nem lehet a piaci erők alól kihúzni magunkat, valóban, de lehet figyelemmel követni a piac működését. Ha Fischler, mondja azt asszony, gondolom a Fischer reformokra gondol, eh, amelyek a mezőgazdaság terén végrehajtásra kerültek, akkor eh, nagyon kevés eredménnyel eh, jártak, és az alacsonyabb fogyasztói árak helyezték eh, előtérbe. A kulcskérdés az, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a gazdák tisztességes jövedelmének biztosítása ne jelentse egyben eh, a magas fogyasztói árakat. A kettőt kell valahogy összeegyeztetni. Sokan részletesen beszéltek, amely, és elmondtak a dolgokat, amelyekkel egyetértek. A kompromisszumos módosítókat tudom támogatni a versenyjogot valóban át kell tekintenünk. Nem tetszik az nekem, ahogy az ír versenyjogi hatóság működik. Az olcsó élelmiszer, mint végcél, megkérdőjelezendő. Hiszen a gazdák a közjót szolgálják, közjavakat állítanak elő, és ezért megérdemlik a megfelelő jövedelmet. Ez azonban nagyobb agrár költségvetésre van szükség, a tagállamok azonban erre nem állnak készen. Visszatérek a kezdeti megjegyzésemre. Az a tény, hogy napirendre tűztük ezt a kérdést, talán ráébreszti a kereskedelmi láncokat arra, hogy politikai felelősséggel eh, is tartoznak, és elszámoltathatóak, és legalább most tudják, hogy rajtuk tartjuk a szemünket. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen. Rémers asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok az előadónak a kiváló munkáért. Van egy kérdésem. Mennyi a jó átláthatóság a mezőgazdasági termelők számára. El is magyarázom, hogy miért teszem fel ezt a kérdést, mert mindenki tudja, hogy amikor valamilyen tárgyalás, kereskedelmi tárgyalás van, ha az egyik kereskedelmi partner átláthatóbb, az, aki átláthatóbb, az gyengébb tárgyalási pozícióban van. Mi Európában nem egy üvegbura alatt vagyunk, hanem egy globalizált kereskedelmi világban vagyunk, és ezt figyelembe kell venni. Tehát, hogyha túlságosan átláthatóak vagyunk, ez akár túl veszélyes lehet, mert ezzel más piacoktól essünk el, és gyengít, gyengítjük a pozícióinkat. Tehát figyelembe kell venni az, hogy egy globalizált világban vagyunk, és így eljárni. Nem szabad, hogy minket vegyenek nyomás alá, és mások erőfölénybe kerüljenek velünk szemben. Tehát a kérdés az, hogy hogyan lehet egy nagyobb átláthatóságot kérni a más országban származó kereskedelmi partnertől. Úgy kellene tenni, hogy az ár kialakítás során alkalmazott műveletek legyenek átláthatóbbak. Például lehetne hagyni egy bizonyos eh, mozgásteret azáltal, hogy nem azonnal e, tesszük közre bizonyos árakat. Tehát még egyszer felteszem a kérdéseket, mennyire egészséges az, hogyha teljesen átlátható. Lowling úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Nagyon nagy figyelemmel kísértem Bové úrnak a jelentés tervezetét, és igen, meglepőtt amikor bizonyos kérdéseket néztem, bizonyos pontokat, bizonyos revindikációkat írt. Mert ezek már ott szerepelnek a szerződésben is, tehát a nyitott kapukat dönget. Például, ami a verseny szabályokat illeti, hogyha van egy terület, ahol a bizottságnak óriási lehetőségei vannak, az pont a verseny területén, és ezeket alkalmazni kell. Úgy vélem, tehát teljesen fölösleges, hogy egy olyan törvénytervezetet dolgozunk ki, amelyik alapján ezt alkalmazza. Inkább forduljunk a bizottsághoz, és kérjük a bizottságot, hogy alkalmazza azokat a jogokat, amelyekkel már rendelkezik. Nevezetesen, hogy felügyelje a tisztességes versenyt Európában. Nem kell tehát a verseny jogot megváltoztatni Európában, mert az kellőképpen feldolgozott úgy gondolom, hogy ezeket a reivindikációkat, tehát annak ellenére, hogy jó szándék áll mögöttük, másképpen kellene ezt megoldani. El szeretném mondani, hogy a 13-as pontnál van egy revindikáció, amely szerintem amikor is azt kéri, hogy egy világszintű ügynökség jöjjön létre, amelyik szabályozza a mezőgazdasági termékek árait. Ez egyfajta Szovjetunió, csak világméretben. Valami olyasmi, úgy gondolom, hogy ez túlzott követelés. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag kivitelezhetetlen a tanács bátorította az, az ön szabályozó kezdeményezések alkalmazását. Én úgy gondolom, hogy ezeket a termelők részéről, a feldolgozóipar részéről kell, hogy jöjjön, és bizonyára nem. A tanácsról kellene, hogy ezek jöjjenek. Úgy vélem tehát, hogy ezek a, az elképzelések egy kicsit túl kivitelezhetőek, elkerülhetetlenek. A ami a minőséget illeti, a mm, bizottságnak vannak bizonyos elképzelései arról, hogy mm, támogat bizonyos kezdeményezéseket, ami a mm, földrajzi hely megjelöléseket illeti. Én úgy gondolom, hogy nem a bizottságnak a feladata az, hogy a különböző származási megjelöléseket foglalkozom. Ami amikor elolvasom az anyagot, az szerepel, hogy eh, támogatjuk a termelőszövetkezeteknek eh, a létrehozását, hát ez 47 eh, évvel stímáról van szó azok a fiatalok számára mondom, akik nálam fiatalabbak, az első mezőgazdasági biztos már foglalkozott ezzel a témával igen régen. Nem tudjuk a termelői egyesületeknek az, hogy álljanak össze. Ők szabadon teszik ezt. Az én országomban termelőszövetkezetekben állnak össze a termelők, és ez saját kezeményezésből teszik, de mi innen nem tudjuk ezt rájuk köröltetni, nem tudjuk őket rá, rájuk ereltetni ezt. Bátorítani lehet ez ilyen kezeményezéseknek, kezeményezéseket, de erővel, nem tudjuk erőszakkal rávenni azokat a eh, termelőket, hogy eh, szövetségbe lépjenek, amikor ők nem akarják. Úgy gondolom, hogy amennyiben ezeket a kérdéseket figyelembe veszik, az indoklás átolvasása eh, során egy bizonyos kakofóniát észleltem, amikor a mezőgazdaság restruktúrálásáról, illetve az élelmiszerellátási láncról beszél, érdemes lenne ott értelmezhető szavakban, mondatokban fogalmazni. De ez egy olyan baráti tanácsa akar lenni, Ami a veszteséges értékesítést eh, illeti, az én országomban is eh, világos. Eh, úgy gondolom, hogy már nyitott kapukat döngetünk, mert ezzel kapcsolatosan vannak megfelelő dokumentumok már. Nagyon sok olyan kérdés van, amelyek amelyet nem olyan nyelven vannak, amit én értelmezhetek. Szeretném olyan nyelven elolvasni ezeket az anyagokat, olyan nyelven, amit jobban kezelek, mint az angolt, és ezért egyelőre ezekről nem nyilatkoznak ezekről a még le nem fordított módosító indítványokról. Köszönöm szépen! Merci, madame. Je donne maintenant la parole à José. Köszönöm szépen. Ce débat. José Bové a szó a zárszó jogán. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólásért. Rendkívül gazdag gondolatokat tartalmaztak, és nem vártam ilyen lényegre ható vitát mai délután. Ennek segítségével minden témáról szólhatunk. Igaz, hogy ahogy korábban is elhangzott, igen, különös időpontban születik ez a jelentés is, nagyon is kapcsolódik a kapról szóló jelentéshez. Ugyanis igaz, hogy az a mód, ahogyan termékértékesítésük során fizetséget kapnak a gazdák, kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan fog megszületni majd a kap új formája. Támogatnunk kell ugye ezt a ö, politikát, de úgy nem tehetjük, hogyha nem ö, folytatunk világos vitát le az agrárpolitikáról, a gazdákról, a ö, szolgáltatásokról, stb. Tehát mindezek ide tartoznak ez a vitához. És úgy gondolom, hogy különböző hozzászólások, rámutatnak arra, hogy ma ez központi kérdés. Szerintem sajnos nem sokszor van ez így, nem sokszor kerül ez előtérbe. Nagyon sokat beszélünk a kapról, a közvetlen támogatásokról, de ritkán beszélünk a gazdák jövedelméréről. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy a kap és a kap reformja kapcsán ezt is megvitassuk, még mielőtt a bizottság maga megfogalmazza javaslatát a kap reformjáról. Úgyhogy igaz, hogy ami az átláthatóság eszközeit, az újra egyensúlyba hozását illeti a különböző érintettjeinek ennek az ellátási láncnak. A nemzetközi szintű árak meghatározását. Semmi köze ennek a szovjet rendszerhez, ahogy ezt hallottam, de mindesetre ma lehetővé tennék azt, hogy ne távolodjunk el a nemzetközi agrárpiacoktól, a fedezeti alapok rendszere és egyéb problémák ne érintsenek minket. Mert más pénzügyi hálózatokban is felvetődtek problémák, sajnos az alapanyagok terén is, és ma már ezek is mindenféle spekulációk célpontjai. Igaz, hogy sajnálatos módon az olyan politika, amely termelői árakat így lebegteti, szintén katasztrófához vezet, elsősorban a gazdák számára és a jövedelmek számára. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezek a kérdések felvetődtek, és nyilvánvaló, hogy számomra rendkívül fontos, hogy amikor a kapról lényegi vitát folytatunk, akkor tudjuk azt, hogy egy gazda, és ugye tegnap is ö, volt erre példa, mert egy nyilvános gyűlés, gyűlést vezettem Liesben, ahol nagyon sok tejtermelő van, és ahol szeptemberben a tejháború nagy ö, ö, demonstrációi voltak, Fontos, hogy a gazdák a mi munkák gyümölcsét élvezhessék, és szerintem ez nagyon fontos. És hogyha az előző vitához kapcsolódunk, amelyek középpontjában a nők voltak, és még gondolunk a fiatalokra is, mert egyre több fiatal jelenik meg ebben a térségben, és igaz, hogy sajnos a fiatalok nem nagyon akarnak gazdálkodni. Ma csak akkor akar valaki gazda lenni, hogyha a termelésből meg tud élni. Hát nyilván elsősorban a gazdasági dimenzió érvényesül, nem pedig a támogatások dimenziója. Azoknak fontos szerepe van, de nem válthatják ki a termelést. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos pillanat ez, amikor megszületett ez a jelentés, amikor az élelmiszerláncról beszélünk, a termelőkről, az átalakításról, a forgalmazásról, de mindent a helyére kell tennünk, hogy meglegyen az egyensúly, és hogy a gazdák, a termelők ne legyenek áldozatai a spekulációnak. Azért, mert gyenge láncszemei ennek az egész láncnak. Nos, ahogy már az elején is elmondtam, javaslatokat fogunk megfogalmazni, és megpróbáljuk az összes érintettet bevonni a konzultációba, hogy minél előbb javaslatokat tehessünk a módosító indítványokra és a szintézisre. Köszönöm a ma délutáni vitát, és ugye ez lehetővé teszi azt is, hogy a kap jövőjéről folytatott vitát jól indíthassuk, mert ugye minden ugyanebb az irányba mutat. Elnök, köszönöm szépen, Zsózé, a a napirendünk utolsó pontja eszmecsere a bizottsággal a kereskedelmi tárgyalások újrafelvételéről a Mercosurral a mezőgazdasággal kapcsolatban. A bizottságot Jerzy Pleza, Pleva és Onofre úrak képviselik. Kérem a bizottság képviselőit, hogy szóljanak. Good afternoon. Uh, I'm Jerzy Plewa from DG uh, Agri. Uh, let me introduce the topic on... Köszönöm szépen. Uh, az agrárfőigazgatóságot képviselem, és engedjék meg, hogy bevezessem ezt a témát a Mercosurral kapcsolatban. college on Tuesday. Kedden a biztosok kollégiumában tárgyalták ezt a kérdést, ezt követően az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a Mercosurnak azt javasolja, hogy indítsák újra a társulási megállapodásra szóló tárgyalásokat. Az EU latin-amerikai országok közötti madridi mm, május 17-i csúcson tették meg ezt a javaslatot, ezt a döntést a tanács által a bizottságnak 1999-ben adott mandátum keretében tették meg. Ez a mandátum arra vonatkozik, hogy a Mercosurral társulási megállapodásokról szóló tárgyalásokat kezdjen. Ez a mandátum még mindig él. Az Európai Bizottság eh, annak alapján hozta meg a döntését, hogy pozitív jelzéseket kapott a Mercosur szőrtől eh, informális kapcsolatokon keresztül. Az informális csatornákon keresztül a Mercosur pozitívan reagált az Unió jó néhány kérésére, követelésére, elsősorban a kereskedelmi liberalizáció, a közbeszerzés si piachoz való hozzáférés, a beruházások, illetve szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén. Egy ilyen megállapodás gazdasági eh, előnye óriási, nem is beszélve a politikai fontosságát. Ezeket a szempontokat mind mérlegelte az Európai Bizottság. Ezért az Európai Bizottság úgy vélte, hogy most megfelelő helyzetben vagyunk, sőt sokkal jobb helyzetben, mint 2004-ben, amikor a tárgyalások megakadtak. Ugyanakkor ez a tárgyalásoknak mindössze az újra nyitását jelenti. A Mercosur számára nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy komoly erőfeszítésekre van szükségük, eh, ha valóban megállapodást szeretnének velünk kötni, olyan megállapodást, amely elfogadható az uniós tagállamok számára. Ehhez jelentős kötelezettségvállalásokat kell tenniük, főként a következő területeken. Piachoz való hozzáférés, a szolgáltatások liberalizációja, a szellemi tulajdonjogok védelme, beleértve a illetve az export támogatásokat. A Május 4-ig kiadott sajtóközleményben Barózó úr is hangsúlyozta, és idézem, csak akkor tudjuk lezárni a tárgyalásokat, hogyha adottak a feltételek. Lássuk most az agrár riumra vonatkozó szempontokat. Mindannyian nyilván tudják, tisztelt képviselők, hogy a Mercosur országok a az egy legversenyképesebbek közé tartoznak az agrártermékek terén, és ezek közül jó néhány fontos az unió számára, roppant fontos, állati termékek és a cukor a kiemelkedően. A Mercosur az Európai Unió piacára jelentős mértékben exportál. Egy ilyen szabadkereskedelmi megalapodás azonban nem egy könnyen elérhető gyümölcs, amit csak le kell szednünk, a, szakítanunk a fáról. Komoly engedményeket kell tennie a Mercosurnak, mielőtt mi ezt elfogadjuk, ugyanakkor nyilván nekünk is az agrárium kulcsfontosságú területein majd valamennyi engedményt kell tennünk, még ha ez nem is könnyű, de a Mercosur nyilván ilyen irányú nyomást fog majd gyakorolni ránk a tárgyalások során. Az Európai Uniónak vannak export érdekei, például az olívaolaj, a hús, különleges hústermékek, sajtok, zöldség, gyümölcskészítmények, illetve a földrajzi eredetvédelem, eh, nem is beszélne a bo- beszélve a borról és az eszes italokról. De az export eh, érdekek nem biztos, hogy ellensőzni tudják az agár szereplők aggodalmait az esetleges engedményekkel kapcsolatban, főként a kényes területeken. Ezeket természetesen figyelme kell vennünk a tárgyalások során. Az is világos számunkra, hogy a legkényesebb ágazatokban figyelembe kell azt is venni, hogy a dohai fordulóban milyen ajánlatokat tettünk, mielőtt két oldalú Mercosurra fenntartott kapcsolatainkban is bármiféle ajánlatot tennénk. A dohai fordulóban tett ajánlataink és a dohai forduló miatt eh, oly, lesznek várhatóan olyan nehezek ezek a tárgyalások, ezért nem hasonlíthatóak a jelenleg is folyó vagy a közelmúltban lezárt tárgyalásokhoz. Hagy hangsúlyozzam még egyszer, hogy a tárgyalások újra kezdéséről van mindösszesen szó, Célunk az, hogy akkor és csak is akkor zárjuk le a tárgyalásokat, hogyha annak tartalma valóban minden szempontból megfelelő. Hadd mutassak, hadd mutassak rá arra is, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadását követően az Európai Bizottság az Európai Bizottság javítja magát az hozzászóló a parlamentet és a tanácsot egyformán fontos szereplőnek tekinti a kereskedelmi tárgyalások területén. Nem csak kötelezettségünk, hanem érdekünk is az, hogy ezeket a tárgyalásokat minél átláthatóbb módon folytassuk, és az érintetteket, az érdekelteket, a tagállamokat, a és természetesen az Európai Parlamentet minden stádiumban azonnal tájékoztatni kívánjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A vitát illetően ebben a témában. Most először tesz úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die Information durch die Europäische Kommission. Köszönöm. köszönöm az Európai Bizottság beszámolóját. Hagy kezdjem a végéről. Azt hallottuk, hogy az Európai Bizottság eh, be kívánja vonni az eh, Európai Parlamentet a tárgyalási folyamatba. Ez valóban zene füleinknek. A múltban nem volt ez mindig ilyen egyértelmű. De jó lett, volna, hogyha már arról is tájékoztatnak, hogy újra indítják a tárgyalásokat, nem csak kész tények elé állítanak bennünket. Nem is értem, hogy pontosan miről beszélünk. hiszen az európai agrárium helyzetének javításán munkálkodunk, itt erről beszélünk, amit aláshat egy esetleges Mercosurral kötött megállapodás. roppant versenyképes országokról van szó, nagyon komoly e, agráriummal rendelkeznek, de hát a nem egyenlő feltételekkel szállunk versenybe. És még egyszer mondom, a Mercosur már csak súlyánál, méreténél fogva is aláshatja az európai agrárium terén elért, vagy elérendő e, javulásokat. Az európai gazdák mezőgazdasági cégek versenyképességét. Egyszerűen azért versenyképesebbek a Mercosur országok, mert nem olyan szigorúak a követelmények a gazdákkal szemben támasztott követelmények. Például gondolok itt az eh, állat- és növényvédelmi előírásokra. Európában jó néhány olyan anyagot eh, betiltottunk, egészségkárosító hatása, eh, rákkeltő hatása miatt, amelyet a mai napig szabadon használnak Latin Amerikában. Ezért olyan fontos, hogy amikor az importról beszélünk, akkor ugyanazokat a normákat szabjuk feltételül a bejövő termékek számára, mint a saját európai gazdáinkkal szemben, amit elvárunk. Az elfogadhatatlan, hogy a Mercosur országokból importált termékeknek alacsonyabb színvonal szabánynak kell csak megfelelniük most akkor vagy veszélyes egy anyag, vagy káros egy anyag, és akkor ne használjuk se Európában, se az Európába bejövő, beérkező termékek előállításánál, vagy mondjuk azt, hogy ez egyáltalán nem veszélyes, egészségkárosító, és akkor hagyjuk, hogy az európai gazdák is hogy használják. Innen Brüsszelből én úgy lát, látom, hogy az a Brazíliából, Argentinából érkező marhahús, amit itt fogyasztunk, az pontosan hogyan, mennyire nyomon követhető. Tudjuk, hogy Európában a nyomon követhetőség roppant fontos, például a marha hústermelők számára. Vagy ugyanilyen szigorúak a brazil és az argentin szabályok is? Kétlem. Nagyon fontosnak tartom ezért hangsúlyozni hogy megfelelően előkészítsük ezt a VTO-n keresztül, ne csak két oldalú megállapodásokkal éljünk. Jegle asszony sajnálatos módon nincs itt, de közelmúltban járt Kanadában, és tudjuk, hogy a kanadaiak is komolyan érdeklődnek az európai piac iránt, szeretnék az Európában irányuló exportjukat növelni, és elmondták azt is, hogy például a tejtermelőkre vonatkozó rendelkezéseiken nem kívánnak változtatni. Azt mondták, hogy erről nem is nyitnak e, vitát. Hát ez elfogadhatatlan. Ilyen alapon akkor minek vannak egyáltalán európai szabályok. Ezen az alapon a Mercosurral sem lehet leülni tárgyalni. Ilyen kiindulási pontból nem tudunk sehová jutni, így nem tudjuk Európa érdekeit megvédeni sem a fogyasztókét, sem a gazdákét. Ezért fontos, hogy a majdani megállapodásba bekerüljenek Eh, ugyanazok a szigorú normák, szabványok és eh, szabályok, amelyeket Európán belül alkalmazunk, de sajátos módon az Európai Bizottságtól ilyen jelzéseket nem kaptunk, ígérvényt nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy a tárgyalások során erőteljesen fellépnek az európai szabályok érvényesítése érdekében. Köszönöm szépen, folytassuk tehát a vitát. Kapula Santos úr, hozzá kíván szólni? <clears throat> Acho que este é um debate eh, que nos exige... Eh, Ez egy olyan vita, amely az európai parlamenti képviselőktől nagy összeszedettséget követel, mert tudjuk, hogy a világban van egy óriási válság, és van egy kereskedelmi növekedés más térségekben, de Európa az szállít a világ minden tájára berendezéseket, ipari berendezéseket, és ha van egy olyan térség, amelyre nagy szüksége, amelyiknek nagy szüksége van ezekre a berendezésekre, az éppenséggel Latin Amerika. Nagyon nagy nyomás van különböző európai ipari eh, szektoroktól, hogy nyíljanak meg a piacok, annak érdekében, hogy erősebb helyet foglaljanak el az exportnál. Nagyon sajnálatos lenne, hogyha egyesek eh, a mezőgazdasági szektor megszenvedni azt, amit más ipari területek eh, szeretnének. Tehát az egész tárgyalási folyamatot egy egész egységként kell áttekinteni, és eh, tudjuk nagyon jól, hogyha nyitunk a Mercosur felé, miután Tudjuk, hogy van szabadkereskedelmi megállapodás Mexikóval, Csillével, közép-amerikai országokkal, hamarosan tető alá kerülnek Perúval és Kolumbiával ezek a megállapodások. Nos, ez, ez az új nyitás ha megtörténik, akkor óriási árat jelent majd a mezőgazdaság számára. Egyetértek azzal is, hogy nagyon nehéz megállítani ezeket a tárgyalásokat. Úgy vélem, hogy a tárgyalások során mindenképpen érvényesíteni kell az európai mezőgazdaságnak az értékeit. A következő round hamarosan lesz, és a végrehajtó bizottság az általánosságokat mondott, amelyeket már korábban eh, tudtunk. Talán nem volt eh, lehetőségük arra, hogy kiegészítő információkkal lássanak el minket, de úgy vélem, hogy mindenképpen figyelembe kell venni, hogy melyek lesznek az érzékeny eh, áruk. Például a szarvasmarha hús, a bárányhús, a csirke, a gabonák, meg kell nézni, hogy ezeknél a termékeknél milyen fokú nyitottság lesz. Az egyetlen, amit tehetek most, az az, hogy kifejtem, kinyilvánítom a politikai csoportomnak az aggájait, mert és mert az Európa és azt szeretem kérni, hogy az Európai Parlament megfelelő mértékben kísérje figyelemmel ezeket a tárgyalásokat, és követelje meg a, szükséges információkat. Még egy kérdésem lenne. Milyen fajta információk, milyen hatástanulmány készült a különböző forgatókönyvekről? a bizottságnak vannak -e konkrét információi ezekkel kapcsolatosan? A bizottság mikor fogja elindítani az első tárgyalási fordulót. Ezek precíz kérdések. Szeretem tudni, hogy milyen hatástanulmányok vannak. A bizottság kidolgozott már egy hatástanulmányt, milyen feltételeket támasztott a tárgyalások során azon kívül, a feltétele, azokon kívül, a feltételeken kívül, amelyeket Dohán hallottunk. Tehát konkrétan szeretem tudni, hogy milyen információkat jutatnak el hozzánk, mielőtt a következő tárgyalási fordulóra kerül sor. Köszönöm szépen. George Lyon. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem a lehetőséget, hogy végbitathatjuk ezt a rendkívül fontos témát. De először is azt szeretném mondani, hogy csalódott vagyok, hogy maga a biztos úr nincs itt ma, illetve biztos nincs itt, mert szerettem volna hallani az ő álláspontját. Mielőtt a bilaterális tárgyalásokba kezdünk a Mercosur országokkal. Ezt mindenképpen szeretném, hogyha jegyzőkönyveznénk. Elvben nem vagyok a kereskedelem liberalizációja ellen de a marha, a jó és a húsipar Európában nem értem, hogy miért kellene, hogy feláldozódjon ö, ennek oltárán. Úgyhogy szeretném tudni, hogy mi lesz a tárgyalási álláspont. És itt ismételni tudom csak azt, amit kollégám mondott korábban. Ennek a bizottságnak meg kell értenie, hogy mi lesz a tárgyalási pozíció, A tarifák és a liberalizáció vonatkozásában mi lesz az álláspont minden egyes ágazatban. Ezen információ hiányában egyszerűen csak a sötétben tapogatózunk, mert nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz az európai mezőgazdaságra, főleg akkor, amikor a kap jövőjéről beszélünk. A tárgyalások során hozott döntések rendkívüli mértékben hathatnak az európai ágazatokra. Úgyhogy tudnunk kell majd, hogy 2013 után milyen irányba haladjon a kap. Tehát megerősítve azt, amit már Rui úr is mondott, szeretnénk tudni, hogy mi a bizottság álláspontja, szeretnénk látni a hatástanulmányt az egyes ágazatokban, a különböző ö, forgatókönyveket, és meg kell értenünk azt, hogy a konkrét ágazatokban milyen intézkedéseket lehet hozni, ahol ellentétesen befolyásolhatja majd a helyzetet mindez. Szeretnénk tudni, hogy milyen hatása lesz számszerűen egyes termékek esetében. Úgyhogy remélem, hogy a biztos és munkatársai világosan fognak majd fogalmazni, mert a kollégák is ezt mondták, Szükségünk van erre az információra, szeretnénk hallani a biztostól, hogy mi az álláspontja, és a bizottságon belül ezeket az érveket hogyan fogja majd tudni képviselni a különböző fejleményeknek tükrében. Köszönöm, köszönöm szépen. Hausling képviselő. Wesentlichen Forderungen und Argumenten meiner Vorredner. Köszönöm. Csatlakoznék az előttem szólókhoz, és rögtön az elején szögezném, hogy az Európai Bizottság tájékoztatás politikája és szerencsétlen, hogy finoman fogalmazzak. Szerettünk volna erről beszélni, a, erről a kérdésről, és ma már beszéltünk a gazdák jogairól, az agrárium reformjáról, mindezt aláshatja bármilyen döntés is születik ezek kérdésekben, ezeket aláshatja egy esetleges félre sikerült Mercosur megállapodás. Meg kell vizsgálnunk, hogy az milyen hatással lehet az agráriumra, az európai mezőgazdaság egészére, felmerül bennem a kérdés, hogy a mezőgazdaság fejezete pontosan milyen módon szerepel a tárgyalások ban most vagy a Mercosur országokban kell, hogy a szabályokat szigorítsák, vagy az Európai Uniónak kell lazítani a jelenlegi szigorú szabályozásán. A kettős mérce eh, nem megfelelő, a kettős mérce alkalmazása elfogadhatatlan. Ezt hogyan kívánják érvényesíteni a tárgyalások során? Kérdem az Európai Bizottság nagyra becsült képviselőitől. Barózó úr, amikor ezen kérdésekről, kereskedelmi tárgyalásokról beszél, úgy tűnik nekem, hogy számára a mezőgazdaság nem más, nem több, mint egy akadály. Egy, egy ö, olyan terület, amely akadályt gördít a tárgyalások zöggenőmentes lezárásának útjába. De nekünk itt az Agrárbizottságban pontosan az a feladatunk, eh, az a megbizatásunk, hogy az európai mezőgazdaság érdekeit védjük, ezeket tartsuk szem előtt. Kérdésem, hogy az Európai Bizottság pontosan hogyan kíván eljárni ez ügyben. Szeretném tudni, hogy elfogadja-e eh, azt az alapelvet, hogy vannak bizonyos minősített vagy kiemelt piacok, például a marhahús, vagy a fehérjel, az a zöldség, a növényi eredetű fehérje jelenleg például elsősorban eh, Amerikából eh, kerül eh, Európába. Legalább informális szinten meg kell állapodnunk, hogy beszélünk el arról, hogy pontosan mi kerül a tárgyalóasztalra és hogyan. Lisszabon szerződésedbe lépését követően, hál' Istennek az Európai Parlamentet agrár és kereskedelmi ügyekben is egy állandó partnerként kell, hogy bevonják ezekbe a tárgyalásokba. Domnuli Nicholson. Köszönöm szépen, Nicholson úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottsági képviselőnek, aki eljött hozzánk ma, hogy elmagyarázza nekünk, amit az újságokban is olvashatunk, majd erre vissza fogok térni. Nagyon bátor, hogy eljött ide. Nem gondoltam, hogy a bizottság ugyanoda fog visszatérni, amit már korábban is tett. Elnézésüket kérem, de én már régen itt vagyok, régi motoros vagyok itt ebben a házban, úgyhogy emlékszem, hogy a bizottság valamikor azt magyarázta nekünk, hogy mennyire e- kiváló a helyzet a Mercosur országokkal, ami a marha a hús exportot illeti és ez volt az egyetlen érvük ezzel kapcsolatban. Azt mondták nekik, hogy mi botaságokat beszélünk, nem tudjuk, hogy mit mondunk. Ők megtalálták a megoldást, és az az érzésem, hogy ez egy déjà vu. A bizottság nem értette meg, amit akartunk mondani, és ezt eléggé egyértelműen szeretném megfogalmazni. Hadd mondjam el világosan. Nem lehet az EU-ba importálni marhahúst, sertéshúst, csirkehúst, vagy bármilyen más terméket, ami nem felel meg azoknak a normáknak, amelyeket az Európai Uniós gazdáknak is el kell érniük. És ez a lényege a dolognak. Az európai gazdák kezét nem lehet megkötni a túlzott szabályozással, és aztán az európai szupermarketeket teletömni e olcsó hússal, aminek nincs ugyanolyan minősége. Ezt egyértelműen szeretném elmondani és megfogalmazni. Ezek az országok egyszerre nem képesek ugyanazt a minőséget előállítani. Úgy gondolom, hogy nagyon rossz döntés volt újra kezdeni ezeket a tárgyalásokat, és úgy gondolom, hogy valakinek itt érdeke fűződik ehhez, nem tudom ki az, de remélem hosszú távon majd kiderül, hogy ki volt az. Azt gondolom, hogy az a veszélye ennek a tárgyalás újraindításnak, hogy majd a VTO-n belül is megúszák a felelősséget, ez pedig hosszú távon egyáltalán nem lesz jobb döntés. Nagyon világosan föltenném a kérdést. Tényleg hiszik azt, hogy a gazdasági és emberi aspektusokat figyelembe véve, amit ez jelent az európai mezőgazdaságnak, nem kéne esetleg tovább menni ezzel a programmal. El kell mondanom, hogy amit a többség mondott, igaz, politikai jellegű itt a probléma. És meg kell találnunk ezt, ennek a bizottságnak tudnia kell róla, meg kell találnia a megoldást, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést a jövőben. Hadd mondjam el a bizottságnak, remélem maga Barózó úr fülébe is eljut majd ez, mert majd ha holnap Jones úr eljön ide hozzánk, felteszem neki a kérdést, hogy ma miért nem jött el, és mik a szándékai a Mercosurral. De vigye el ezt az üzenetet, és mondja el nekik, hogy ami az együttdöntést illeti, a bizottság az egyik lehető legrosszabb módon indított. Mert minden egyes lehetőség, minden egyes alkalom, ami csak kínálkozik, jó lesz nekem, hogy ezt dörgöljem az orruk alá. Mert az európai mezőgazdaságot teljes mértékben tönkre akarják ezzel tenni. Köszönöm. Mulțumesc, îi dau cuvântul în continuare domnului Papastamcos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γράφω όλα όσα είπε ο o μας ο kirios des.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 Ma nincs sajnos görög tolmácsolás. You know that Greek is an ancient uh, language and uh, we have to... A görög uh, ősi nyelv, és hát jó lenne, ha tiszteletbe tartanánk ezt. Köszönöm. Deutsch sprechen, ja. Németül beszélek. Wie bekannt äh, sind die Verhandlungen, Handelsverhandlungen mit den Adenstaaten. Köszönöm, tehát akkor németül próbálom meg, hogyha gyönyörű ősi nyelvünkön nem szólhatok ma hozzá. Újra nyitjuk tehát a tárgyalásokat a Mercosur országokkal. Ez eldöntött ténynek tűnik. Ezzel kapcsolatban felvetném a, az átláthatóság és a parlamenttel történő egyeztetés kérdését. az európai mezőgazdaság érdekei forognak kockán, tehát nem szabad alábecsülnünk ezen tárgyalások jelentőségét. Nagyon komoly a tét. A cukor, a rizs, a gyümölcs, az olívaolaj, illetve növényolaj, illetve a bor, azok a területek, ahol egy megállapodás, egy esetleges megállapodás különösen érzékenyen érintheti az európai termelőket, nem is beszélve a földrajzi eredet megjelölést. Kérdésem tehát az Európai Bizottság jeles képviselőjéhez a következő. Terveik szerint lesz-e majd egy olyan záradék, amely védelmet biztosít az európai mezőgazdaságnak. Eh, Tervezik -e ezt beépíteni a tárgyalásokba, illetve a megállapodásba, és ha igen, akkor pontosan milyen formában? Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy a Mercosur országok szolgáltatásokról, a beruházásokról, a közbeszerzésről beszélnek a tárgyalások során, de hát ezeken a területeken a helyzet mindig ugyanaz. Mendelssohn biztos úr, Eston biztos asszony, de Gucht biztos úr, hogy sorban említsük őket, ajánlatot tesznek, a Véget kell vetni ennek a e, gyakorlatnak, hogy az Európai Bizottság ilyen ajánlatokat tegyen és tehessen. A dohai tárgyalások a do- során a dohai fordulóban is szemtanúi voltunk ennek. Az Európai Bizottság elsőleges feladata az európai érdekek védelme, hiszen hát a bizottság a szerződések őre, és ezért joggal várjuk el tőle, hogy az agrárium érdekeit is megvédje. Tudom continuare, donna McGuinness. Köszönöm, McGuinness asszonynak adom meg a szót. Um, likewise, uh... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk ezt a bizottságnak, mert akárcsak a többi kollega, én is kerestem az információt a témában, és nehezen találtam tiszta helyzetet. És a főigazgató a bizottságban válaszolt mert dokumentumokra van szükségünk a munkához. A második bekezdés értelmében ugye szükség van egy olyan vitára, mint a mai, de ennél többre is, dokumentumokra, anyagokra és a mandátumra. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Közép-Európával már született megállapodás, és ebben az áll, hogy equivalent. Tehát Közép-Amerikával is született már megállapodás, és 5%-os az érték ebben a dokumentumban. Most meg kellett találnom ezt a dokumentumot, a héten küldték el a bizottságtól, és holnap lesz egy információs ülés erről, szeretném tudni, hogy mikor és hol. Úgyhogy mindkét kérdéssel kell foglalkoznunk. Már van egy megállapodás, aztán kell egy megállapodás a végrehajtásról. Az mezőgazdasággal kapcsolatos aggályok teljesen jogosak. Az EU mezőgazdaságának kiárusítása egyszerűen nem tartható. Amikor a kap reformjáról tárgyalunk, hiszen ez rendkívül komoly, mások a termelés minőségét említették és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg része lesz azoknak a tárgyalásoknak, amelyeket újraindítanak. És nem vagyok biztos abban sem, hogy erről biztosíthat a bizottság, mert ugye ott van Brazília, és attól tartok, hogy ezzel megint szentbe kell néznünk. Ami a hatjás tanulmányokat illeti, illetve azt, hogy ez mit jelent a mezőgazdaság számára, úgy tudom, hogy a bizottság már rendelkezik részletes hatástanulmányjal, és már számszerűsítette a mezőgazdasági megállapodást. Több milliárdról van szó, és nekünk is itt a parlamentben látnunk kell ezeket a dokumentumokat. Úgy gondolom, hogy a bizottságon belül folyt vita arról, hogy mi értelme van a tárgyalások újraindításának, bár ezt az alkalmat elszalasztotta korábban a bizottság. Úgyhogy nem hiszem, hogy a szóbeli eszmecsere elegendő, ez túl komoly téma ahhoz képes. Szeretném, ha holnap megkapnánk ezt az információt az információs ülés előtt, és a közép-amerikai kérdésről is szeretnék többet tudni. Nos, amikor először hallottam erről a tárgyalásról, hogy ezt újra indítják, egy szóbeli kérdést már beadtam, és reméltem, hogy majd májusban sor kerül ennek megtárgyalására, ezért júniusban újra beterjesztem, és szeretném, ha kollégák támogatnák ezt. Azért, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók hangját meghallják a parlamentben, és az információval, amelyet keresünk, megindíthassuk a vitát. Azért, hogy parlamentként helyes döntést hozzunk. Ez annyira komoly téma, ahogy a kollégák is említették, nem tudom, hogy most itt bolondot csinálunk a gazdáinkból. Én nem kívánok ebben részt venni. Kiárusítjuk őket, még a kap reformja előtt, és egyáltalán ami az élelmiszerimportokat illeti, milyen ö, normákat állítunk itt fel ö, a közösségi fogyasztók számára? Rendkívül komoly ez a vita, úgyhogy kérem támogassa mindenki ezt a szóbeli kérdést, és ö, várom ö, holnapra a bizottságtól az írásos anyagokat. Köszönöm. Vă mulțumesc. Din păcate, avem mai mulți... Uh... Köszönöm. Sajnálatos módon nagyon sok tag jelentkezett sajnálatos módon, kevés az idő a válaszadásra. Arra kérem önöket tehát, hogy röviden tegyék fel a kérdéseket. Garcia asszonynak adom meg a szót az bizottság információs politikája, amit levezet ebben a témában, az ugyanaz, amit alkalmazott Marokkóval, amelyekről nem ismerünk semmit, ugyanazt alkalmazta Közép-Amerikával és Perúval, és végezetül Kínával. Semmit nem mondanak el az utolsó pillanatig. Politikai szempontból, mint ahogy Cavola Santos mondta, lehetetlen ezt a megállapodást leállítani. De hogyha mi eh, szolgáltatásokat és termékeket eh, adunk el a többi országnak, amelyek eh, igen magas minőségűek, akkor joggal követelhetjük azt, hogy az ő mezőgazdasági termékeik azok is kiváló minőségűek legyenek. Különben többet fogunk veszíteni a megállapodással, mint amennyit nyerünk. Úgy vélem, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni a tárgyalások során. Azt is figyelembe kell venni, hogy problémákat kell megoldani. A bizottságtól kérdezem például, ami a brazil hús területén néhány hónapja megbeszéltünk egy olyan esetet, amikor is óriási szabálytalanságokat fedeztek fel, hogy azt a problémát hogyan tudták megoldani, hogy milyen módon lehet megelőzni azt, hogy a jövőben ne kapassunk olyan e, termékeket, amelyek nem felelnek meg e, a standardingnek. Ugyanez a helyzet a, a borral is. Az európai borászati szabályok igen e, szigorúak, de vannak olyan országok Mercosurban, akik eh, nagy rez, eh, Grand Reserva olyan szavakat használnak, olyan kifejezéseket, amelyek nem felelnek meg a gyártási folyamatoknak. Én azért mondom ezt, mert amiért héten láttam egy onnan importált üvegbort, amelyik nem felelt meg az európai szabványoknak. Aztán nem szabad elfogadnunk olyan ö, zsarolásokat, mint amit Argentina tett, akik azt mondták, hogy leállítják azokat az importokat olyan termékekről, amelyek az országukban termelik. Csokoládé és egyéb termékek. Köszönöm szépen. Très rapidement, un chiffre. Nous importons 19 milliards de... 19 kilenc milliárd eurónyi terméket importálunk, és exportálunk 1 milliárdnyi terméket. Ez egy taktikai probléma. Tárgyalásokat folytatunk Mercosurral, és annak ellenére, hogy 99-ben abban maradtunk, hogy a mandátumot megadjuk később. Tehát egyrészt azt csinálunk, hogy lefolytatunk egy újabb tárgyalási időszakot, és további engedményeket adunk. Stratégiai probléma is van harmadsorban. sorban mit fognak gondolni a termelőink, a gazdasági, mezőgazdasági termelőink a, erről. Ugyanis mindenfajta környezetvédelmi és mindenfajta szabályozásoknak kell megfelelnünk, ugyanakkor mi megnyitunk olyan piacok felé, amelyek ezeket nem tartják be minden egyes alkalommal, amikor megszigorítjuk a szabályokat, a akkor gyengítjük az ő versenyképességüket. Óriási anyagi problémákat okozva ebben. Barozza úr, amikor egy sajtó nyilatkozatot tett, amelyikben azt mondja, hogy újra nyitják a tárgyalásokat, azt mondja, hogy bizonyos eh, negatív hatásokat eh, fogunk kompenzálni, amelyek ebből a tárgyalásból származik. Eh, milyen pénzből, vagy a kap jövőjét illetően figyelembe fogják venni ezeket a hátrányos kihatásokat? Nos, milyen kilátások vannak, milyen mondod, hosszú távon gondolják a problémákat a mezőgazdaságunkban? Én nem így látom. Köszönöm szépen, José Bovénak adom meg a szót. Alors décidément l'histoire se répète. Nos, a történelem megismétli önmagát, úgy gondolom, hogy egy új eh, szövetséget fogunk eh, kötni Krisztof Besűvel, ugyanis ugyanilyen logikát követek is, és ez igen meglepő. Nem akarom eh, megismételni mindazt, amit korábban elmondtam de azután, amit megnéztük a VTO-nál, minden egyes alkalommal Európa engedett, Európa eh, hagyta magát, eh, és mindig ugyanezt történt, és mindig a mezőgazdaság az a terület, amelyik elszenvedi ezeket a politikai eh, egyezkedéseket. Nagyon egyszerűen el kell mondani, és a, a bizottság képviselője elmondta nagyon világosan, hogy az a fontos, hogy szolgáltatásainkat és e, ipari termékeinket exportálhassuk, és ennek a váltópénze a mezőgazdasági termékek. Nagyon világos ez. Tehát abban az esetben úgy gondolom, gondolom, hogy gazdasági igény nincs arra, hogy importáljunk termékeket, mezőgazdasági termékeket. E, úgy gondolom, hogy ezzel a megállapodással nagyon sok munkahely fog eltűnni. Martin Asling azt mondta, hogy mi értelme van egy jelentést készíteni a, a mezőgazdasági terméket védelméről, hogy aztán tártajtókkal várjuk olyan termé- termelőknek a termékeit, akik nem tartják be ezeket a szabályokat. Olyan országok, mint Peru élvezni fogja élvezni fogja ennek a megalapodásnak a, a hatásait. Például Peru import, exportálni fog Európába cukrot, annak ellenére, hogy nem termel egy kilót sem nem országok azok, amelyek exportálnak, hanem nagy nemzetközi cégek azok, amelyek a kereskedelmet lefolytatják, és önök nagyon jól ismeri ezeket, Én felsorolhatnám őket. Az igazság az, hogy jelenleg egy piaci foglalási tárgyalásokról van szó, és semmi egyébről nincs szó. És mi engedünk ezeknek az erőknek, a bizottság azt mondja, hogy eh, írjuk alá és bolincsunk rá arra megállapodásra, amit kötöttek a WTO-nál a banánra vonatkozóan. Nos, hogyha folytatják-e a bizottság ezt a gyakorlatot, akkor én arra fogom összönözni az összes politikai csoportot arra, hogy nemet mondjon a banán megállapodásra, és ezzel fogunk féket e, tenni a bizottságnak, mert e, nincs konstruktív párbeszéd a bizottsággal ezekben a témákban. Gladfelder. Gladfelder úrnak adom a biztosi kollégium döntése nem csak kiábrándító, de felháborító is. Mert a, az európai biztosok nem csak a, az európai parlament véleményét hagyták teljesen figyelmen kívül, hanem a 2004 után csatlakozott új tagállamok véleményét is. Az a mandátum, aminek alapján most a bizottság tárgyalni kíván, 1999-ben született. De 1990 2009 óta nem csak 11 év telt el, hanem felvettek 12 új tagállamot. 15-ről 27-re bővült a tagállamoknak a száma. 100 milliónyi polgárral bővült az Európai Unió polgárainak a száma, közöttük vannak a legtöbben olyanok, a legnagyobb arányban olyanok, akiket egy ilyen megállapodás hátrányosan érinthetne. Az ő szempontjaikat semmilyen mértékben nem vették figyelemre az új tagállamokra vonatkozóan semmilyen hatásvizsgálat, még annak a leghalványabb formája sem készült. És most sem kérdezték meg őket. Nem csak a parlamentet hagyták ki ebből a döntésből, de arra készülnek, hogy az új tagállamokat is kihagyják ebből a döntésből. Ne lepődjenek meg! hogyha egy ilyen mandátum alapján létrejött megállapodást az új tagállamok semmilyen formában nem fognak elfogadni, és mindent meg fognak tenni, ami a jogukban áll, hogy ennek a megállapodásnak a működését megakadályozzák. A másik kérdés, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy az elmúlt időszakban tapasztaltuk, hogy Dél-Amerikában, ha a piac lehetővé tette a mezőgazdasági termelés bővülését, mert mondjuk emelkedett a cukorára, vagy a bioetanolára, a termelés bővítése ebben a térségben érdemben csak az őserdő kiirtásával, a globális környezetpusztítással volt megvalósítható. Minden egyes Európában megszüntetett mezőgazdasági munkahely, vagyonát elvesztő család szomorú sorsa mögött kiirtott erdők hektárjai vannak Dél-Amerikában. Éppen ezért én azt követelem, állítsák le ezeket a tárgyalásokat, a tanács adjon új mandátumot. Ebben az új mandátumban vegyék figyelembe az új tagállamok szempontjait, vegyék figyelembe a globális környezet és klímavédelem szempontjait, és vegyék figyelembe azt, hogy csak olyan termékek importálhatók az Európai Unióba, ahogy azt Albert Desz barátom is mondta, amelyek megfelelnek az Európai Unió normáinak. Köszönöm szépen. Mulțumesc. În continuare dau cuvântul domnului Tabaidi. Köszönöm szépen, Tabaidi úr. Az eddigi felszólalások is megmutatták, hogy az Európai Bizottság és annak elnöke Barroso úr óriási politikai hibát vétett. Az Európai Tanácsban 20 állam ellenzi, és itt még nem volt egyetlen képviselő, aki támogatná ezeket a tárgyalásokat. Ez nem csak az új tagállamok minden, az tagállamok döntő többsége számára, különösen a mezőgazdaság számára káros. Nem ismerjük a mandátumot. Igaza van McGuinness asszonynak, hogy úgy kezdték el a tárgyalásokat, és állították fetakompli helyzet elé az Európai Parlamentet, amelyel megsértették a Lisszaboni szerződés szellemét nem fogja az Európai Parlament soha megszavazni ezt a megállapodást. És teljesen egyetértek, hogy egyért olyan mandátumra van szükség, amely eltérően a WTO tárgyalásoktól, amely figyelembe veszi az uniós környezetvédelmi állat- és növényegészségügyi és állatjóléti sztenderdeket, ha már elárulták, és ezt többen elmondták, ha már a WTO-ban elárulták az európai agráriumot, nem szabad, hogy még egyszer a Mercosur tárgyalásokon elárulják. Ez a bizottság, a mezőgazdasági bizottság ezt soha nem fogja engedni, és a parlament többsége se fogja soha megszavazni. Are cuvântul în continuare doamna Dodds. Köszönöm, Dajc a szó. Thank you, uh, Mr. Köszönöm, elnök úr. A közelmúltban voltam Észak-Írországban a mezőgazdasági kiállításon, és nagyon sok gazda igen ideges volt ott ezen tárgyalások újraindítása miatt. Úgy gondolom, hogy az egyetlen ö, dolog, ami megnyugtathat az, hogy ez a jelentés ö, kapcsán a parlament és a bizottság ugyanolyan dühös. Az észak-ír terület exportál nagyon jó minőségű termékeket és szigorú szabályok szerint előállított termékeket. Marha, szárnyas termelőgazdák attól tartanak, hogy nem lesznek ugyanolyan elvárások azon országoktól, akik ugyanúgy hozzáférnek majd piacainkhoz és nem ugyanolyan ö, minőséget kell, hogy majd előállítsanak. Sok gazda úgy gondolja, hogy a bizottság ö, úgy állt ezekhez a tárgyalásokhoz, hogy kereskedelmi lehetőséget várt, de kész volt a mezőgazdaságot feláldozni, és a gazdákat Európában. Szeretném még azt is elmondani, hogy ez mit jelent majd az élelmiszerbiztonság szempontjából hogyha például Dél-Amerikából kapjuk az élelmiszert. Szeretném még azt is elmondani, kiegészítésképpen McGuinness asszonyhoz, hogy teljes átláthatóságot szeretnénk a bizottságtól, hogy mit fognak tenni a tárgyalások során. A bizottságból valaki el tudja mondani nekünk azt, hogy hogyan készült a hatástanulmány, és láthatnánk esetleg ezeket? hogy sikerült a szabályokat ö, figyelembe véve készíteni ezeket a, olyan szabályokra gondolok itt, amelyeket a mi gazdáinknak be kell tartani. Úgy tűnik a bizottság számára ma, enne, ezen szakbizottság számára, hogy a bizottság nem igazán vett minket figyelembe. Ezt nem tehetjük az európai gazdákkal, és arra kérném a bizottságot, hogy kezdjen el az együttműködést a szakbizottságunkkal, és mondja el, hogy miért akar újra tárgyalásokat kezdeni. Mondja el, pontosan, hogy mit remélnek nyerni az európai gazdák számára. Mi nem akarjuk feláldozni saját iparágunkat azért, hogy további élelmiszer import özöljön hozzánk a dél-amerikai országokból. Köszönöm szépen. Elnök, Harkin asszony a szó. Harkin asszony. Elnézést, csak a skót kollégámmal sutyorogtam itt. Elnézést, néha nagyon szégyenem magam, bocsánat. Nos, a bizottság ma délután azt mondta nekünk, hogy pozitív mutatói vannak a Merkonszúrral. De már a kollégáim is föltették a kérdést, akár csak én is, hogy mi a helyzet a negatívumoktól, ami a tanácstól jön, e, és hogy 20 tagállamnak problémája van ezzel, és ez elég jelentős szám. Azt mondták nekünk, hogy 2004-hez képest jobb az álláspontunk, de ugyanakkor szigorú korlátozások voltak a brazil marhahússal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államok három ö, szállítmányt utasított vissza és ugyanakkor azt mondták nekünk, hogy ennek jó a minősége. De a brazil marhavusnak is a megfelelő minőséget kell képviselnie, és hát nem tudom, jó lenne, hogyha beszélnének egymással a biztosok. Egyébként is általánosak a megjegyzések, amiket hallunk, semmi konkrétumot a bizottságtól. Nagyon sokan mondták már, nem akarok ebbe belebonyolodni, hogy ugye ezt a kap felülvizsgálata során tesszük megpróbálunk valamilyen normális lehe, körülményt teremteni, ez meg úgy jön ránk, mint a földrengés. A mi gazdáinktól azt akarjuk, hogy minden minőséget normálisan teljesítsenek, de ugyanakkor a bizottság mit mond nekünk? Azt, hogy a mezőgazdaság versenyképesek, versenyképesebb. Ez mit jelent? Mondjuk már ki az igazat, arról van itt szó, hogy olcsóbb. Beszéltünk ugye a gazdák jövedelméről, és a bizottság meg olcsóbb élelmiszert akar behozni. Aztán ott van az erdőírtás, a különböző normák alkalmazása, a munkanélküliség, stb. stb. Ezeket mindenki már említette, de ez nem ér semmit. Azt mondjuk, hogy nincsen elég nő a mezőgazdaságban. Hát így még kevesebb lesz. És végezetül azt szeretném elmondani, hogy a biztossal beszéltem a múlt héten, és felvetettem ezeket a kérdéseket. Alapvetően azt mondta nekem, hogy hát ez nem az én asztalom, ez az agrár biztos területe. Úgyhogy végül is, hogyha versenyképesek akarunk lenni, akkor engedményeket kell tennünk. Nos, szeretném tudni, hogy mit fog mondani majd a biztosunk, és hogyan kívánja megvédeni a mezőgazdaságot. Egyetértek Megiris asszonynal, úgy tűnik, hogy a mezőgazdaság útban áll, főleg ami az állattenyésztést illeti, és hát valamilyen módon meg kell fizetnünk ezt. Köszönöm. Elnök. Mató úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a hozzászóló kollégákkal, és Bovi úrnak a hozzászólásával is, amikor azt mondja, hogy a történet megismétli magát, és mindenképpen a banán egyezménnyel tudunk hatni a bizottságra. Ez olyan, mint egy olyan gyilkosságos film, amelyikről nem tudjuk a végét, nem tudjuk a feltételeket, nem tudunk semmit a tárgyalásokra, óriási titok lengi körül ezeket a tárgyalásokat, és ez már ugyanúgy volt Marokkóval korábban, folyamatos Olaf feljelentések vannak, a bizottság azt mondja, hogy nem tud erről semmit, egyszerűen csak figyelni kell a jelentéseket, és hogyha ez megtörténik a már meglévő man, egyezményeknél, mi fog történni a jövőben? Kolumbia, Mercosur, Peru, stb. Mindegyiknek ugyanaz a vége, mint minden filmnek, a mezőgazdaság fogja az árat megfizetni. A banán, majd jönnek a szarvasmarhák, a baromfi, majd a sertés tenyésztők. Mindegyiknek az árat a mezőgazdaság fizeti meg. A tanács és a bizottság óriási tévednek, hogyha továbbra is kizárják ezekből a tárgyalásokból a parlamentet. A parlament nem ellenség, hanem nagyon fontos része a döntéshozatali mechanizmusnak. Úgy gondolom, hogy nem kellene nekem emlékeztetni önöket arra, a bizottságot, hogy vegyék figyelembe a parlamentet. Lista oratorilor și am să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebări. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót, hogy válaszolhasson a felvetett kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much for Köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat. Először is hagyj tisztázzak egy-két dolgot a folyamattal kapcsolatban. Sokkal egyszerűbb, hogyha világosan látunk, hogy hol tartunk a tárgyalási folyamatban. Hagy hangsúlyozzam, hogy van tárgyalási mandátumunk, amelyet 99-ben adtak ki. 2004-ben felfüggesztettük a tárgyalásokat, mert a két fél nem tudott megegyezésre jutni. Most 2010-et írunk, és a biztosok kollégiuma csak arról hozott döntést, hogy újraindítjuk a tárgyalásokat. Hol tart el most a folyamat? Június végén, július elején kerül sor az első tárgyalási fordulóra, ahol arról fogunk tárgyalni, hogy hogyan tárgyaljunk, mi legyen a napi rend, nem lesz még érdemi vita, nem folyik még majd ekkor érdemi vita Mercosur partnerekkel, előzetes egyeztetésekre már sor került, ahogy arra utaltam, de ezeknek a célja mindösszesen az volt, hogy felmérjük, hogy lehetséges-e a tárgyalások újra nyitása. A formális tárgyalások megnyitásához a piaci hozzáférés előkészít piaci hozzáférésre vonatkozó ajánlatokat kell előkészíteni, ezek roppant összetettek, nem csak agrár, hanem nem agrár termékekre is kiterjednek, a beruházásokra, a befektetésekre, javítja meg a tolmács és szolgáltatásokra is. A DG Agri számára is fontos, ami a DG Szankóhoz tartozik egyébként. Ezek az egészség, állat és növényvédelmi szabályok de az agrárfőigazgatóság felelős a tárgyalások során az agrártémákért, az agrárfejezetekért, beleértve a földrajzi eredet megjelöléseket is. Most azon dolgozunk, hogy az Unió piaci hozzáférésre vonatkozó ajánlatát előkészítsük, beleértve az agrárpiachoz való hozzáférést. Amikor még nem döntöttük el, hogy mikor kerül sor az ajánlatok cseréjére. Nem csak a Lisszaboni szerződés kötelez minket arra, hogy tájékoztassuk a parlamentet eh, a folyamat minden egyes stádiumáról. Nem csak kötelezettségünk ez, hanem érdekünk is, ahogy azt már az elején kifejtettem. A jelenlegi, a bevált gyakorlat az, hogy mielőtt a piaci hozzáférésre vonatkozó ajánlatot eh, benyújtjuk, tarifa soronként a kereskedelmi szakpolitikai bizottsághoz eh, fordulunk, itt a tagállamok képviseltetik magukat a tanács szintjén, ugyanezt az információt természetesen ugyanekkor a parlamenthez is eljuttatjuk majd. Hagy hangsú, hadd hangsúlyozzam, hogy egy keres, szabadkereskedelmi megállapodás kötése előtt jellemzően az INTA, azaz a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság az, akivel kapcsolatban lépünk, de természetesen az Önök Szakbizottságát is tájékoztatni fogjuk. Az Európai Bizottság részéről tehát komoly erőfeszítéseket kellünk tenni annak érdekében, hogy a tagállamok mellett az Európai Parlamentet is rendszeresen és alaposan tájékoztassuk. Szeretnénk ezt minél átláthatóbb módon levezényelni ezt a tárgyalássorozatot, tehát biztosítatom önöket arról, hogy mielőtt a, a Mercosur partnereknek eljutatjuk a piaci hozzáférésre vonatkozó ajánlatunkat, minden részletes dokumentumot benyújtunk majd önöknek is. De természetesen ezen a ponton nehéz megmondani, hogy mikor kerül sor az ajánlatok kicserélésére, illetve hogy mikor tudjuk ezelőtt benyújtani önöknek ezeket a dokumentumokat. About the sensitivity of... Uh... Persze tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kényes kérdés ez az agrárium, az európai agrárium számára, ezért engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy a, a hatástanulmányokra vonatkozó kérdések tekintetében tudni kell, hogy a különböző intézmények, szolgálatok a bizottság kérésére részletes hatástanulmányokat végeztek, minden ágazatra kiterjedően, nem csak az agrárömre vonatkozóan. Ezek nyilván a tanulmány címe, fenntarthatósági hatástanulmány az EU-Mercosur tárgyalásokra vonatkozóan. Ezt a bizottság kérésére végezték. 99-ben ez nyilvánosan elérhető. 2009-ben elnézést, javítom magam. Nem 99-ben, 2009-ben. Bocsánat, összekevertem a két dátumot. Nem a mandátum 99-es, a tanulmány maga 2009-ben eh, készült, ne jegyenek meg. 2009-ben, amikor ez a tanulmány készült, még nem tudtuk, hogy pontosan mi lesz a tárgyalásokkal még most se tudjuk egyébként, hogy hova vezetnek majd ezek a tárgyalások. Éppen ezért még egy kiegészítő tanulmányt végeztetünk majd. Ágazati tanulmányokat készítenek a különböző elemző csoportok. Ezen kívül az is bejelentésre került, azt is bejelentettük a, tan- a tagállamoknak, hogy egy új hatástanulmány készül majd a bizottság kérésére a közeljövőben. De itt még nem tartunk. Az első lépés tehát az első tárgyalási forduló, valószínűleg e hónap végén Buenos Airesben kerül sor erre, de ez alkalommal érdemi kérdésekről nem fogunk tárgyalni, főként nem kényes, egyes kényes termékekről. az import termékekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban jó néhány kérdés elhangzott, illetve igen, kemény véleményeket is hallhattunk. Rögtön az elején hagyd mondjam el, hogy a tárgyalások szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások keretében az SPS szabályokról fogunk keményen nem beszélni, tárgyalni. A Szankó, Digi Szankó szakértői részt vesznek ezen tárgyalásokban. Főként a marhahús és a marhahús termékek esetében a nyomon követhetőség már most is napirenden szerepel, sőt ez az elvárás, ez a követelmény már most is érvényes az import marha termékekkel kapcsolatban. A nemzeti kereskedelem mi szabványok terén az a WTO keretében elfogadott SPS megállapodás rendelkezéseihez kell tartanunk magunkat, amelyeket nyilván jól ismernek. Tudjuk tehát, hogy mik azok a szabályok, amelyeket követnünk kell. Back again to the process and... Visszatérve a tárgyalási folyamathoz, hiszen többen elmondták, hogy titkosan folynak majd a tárgyalások. Erre csak azt mondhatom, illetve a marokkói megállapodásra is utaltak. Nos, felhívnám a figyelmüket arra, hogy tárgyalói szinten került sor 2009. decemberében megállapodásra. A megállapodás tervezett szövege minden részletes információval és tarifasorral megküldésre került az Európai Parlamentnek, ahogy azt a szabályok is előírják a Lisszaboni szerződés értelmében. Tehát semmiféle titkosságról nem beszélhetünk, nem zárt ajtók mögött folynak ezek a tárgyalások, de ennél részletesebb információt még nem küldhettünk, mert a Mercosur esetében még csak a tárgyalások előkészítésénél tartunk, tehát nincs itt semmiféle titok, nincs itt semmiféle e, zárt ajtók mögött folytatott e, egyeztetés, még érdemi munka e, nem történt, még csak az elvekről beszélünk, ez természetes tehát, hogy a szelejétől fogva mindenről a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk tájékoztatni nem csak a tagállamokat a tanácsban, hanem az Európai Parlament képviselőit is. Az Európai Parlamentben két partnerünk van, ahogy azt említettem, van az INTA és az AGRI. Ez a két fontos szakbizottság, amelyet partnerként kezelünk. Egyes egyes kérdésekben, ahol a kereskedelmi főgazgatósághoz tartozik a tárgyalási mandátum, ott az INTA a természetes tárgyalópartner, de természetesen e, az agráriummal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatni fogjuk Önöket a legteljesebb mértékben, és bármiféle kérdésük van, akkor szívesen számolunk be a folyamat alakulásáról, de még egyszer mondom, ezen a ponton még nincs piaci hozzáférésre vonatkozó javaslat, még a tárgyalás módszertanáról sem állapotunk meg, tehát szó sincs fetakompliról, ahogy azt a képviselő úr említette. A folyamat mikéntjéről beszélünk, a hogyanról, nem az érdemi tartalmi kérdésekről. A földrajzi eredet védelemre is többen utaltak. Az európai földrajzi eredet megjelölések védelme az egyik legfontosabb érdeke az Európai Uniónak ezen tárgyalások során. És éppen ezért természetesen ezt a kérdést fel fogjuk vetni, nagyon keményen fogjuk védeni az európai eh, érdekeket de még nem tartunk itt. De ez egyértelmű, hogy az európai bor, szesz és élelmiszer termékek eredet védelmét nagyon fontosan kezeljük. A közép-amerikai kérdés is felmerült, holnap kerül napirendre a közép-amerika kérdés, de az INTA szakbizottságban, és ha jól tudom, akkor az INTA szakbizottság keretein belül eh, kerül sor erre a cserére a holnapi nap során. Aki tehát kíváncsi, a részletes információkra az holnap az INTA szakbizottságban ezeket meghallgathatja. E, Argentina e, protection... Argentinával kapcsolatban a védőintézkedések kérdése is felmerült. Nos, annyit mondhatok, hogy kereskedelmi főigazgatóság szakértői figyelemmel követik ezt a kérdést, és abban a pillanatban, ahogy nehézségek merülnek fel, természetesen mm, magas szinten azonnal kezeljük majd ezeket végezetül. A kényes, vagy fontos, vagy kiemelt termékek kérdése. Már 2004-ben is világos volt, amikor mm, megragadtak a tárgyalások, hogy a Mercosur országok offenzív érdekei az unió defenzív érdekeivel egybeesnek. Ez például a marhahús, a szárnyas hús, a sertéshús és egyéb főként állatjelentetű termékek az, amely terén komoly veszteni van az Európai Uniónak. Tehát a preferenciális kvótákról eh, beszélhetünk, hogy mekkora lesz a kvóta, erről, majd, erről folyik majd a tárgyalás. A dohai kötelezettségvállalás nem független a Mercosur tárgyalásoktól. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kettő között komoly kapcsolat van, ezért 2004-ben tettünk kicseréltük az ajánlatainkat, és az kvóta engedményeket ahhoz a feltételhez kötöttük, hogy a dohai tárgyalások pontosan hogyan zárulnak. Azt kívántuk ezzel elkerülni, hogy kétszer fizessük meg az engedmények árát. Most pedig most, most pedig azt az elemzést kell elvégezni, hogy a kettő szál hol és hogyan ér össze, főként a kiemelt termékek terén.